Thank you. Can we uh, start? We've already... Kedves kollégák, kezdjük akkor kezdjük akkor az ülést eh, Omerojten eh, asszony mm, jelentésével, mert elég hosszú szünetet tartottuk. Háromnegyed eh, tízkor be kell fejeznünk ezt a vitát. Nem szeretném, hogyha túlhúznánk. Fontos lenne háromnegyed, illetve, illetve tíz óra előtt öt perccel befejezni ezt az ülést szeretném biztosítani, hogy mindenki hozzá szólhasson, úgyhogy azonnal kezdjük meg a fenntartható nyugdíjrendszerekről szóló vitát. Elnézést kérek. Most lépett életbe az új holland európai miniszter is, és volt egy találkozóm, és emiatt nem tudtam pontosan ideérni 9 órára. Tudom, hogy a koordinátorom Csaba sokkal gyorsabb volt, mint ahogy én azt gondoltam volna. Hollandul fogom folytatni, tisztelt elnök asszony. Nagyon kiváló munkát végeztünk az összes koordinátor árnyékjelentéstevőnkkel, és eh, az első pillanattól eh, kezdve azon voltam, hogy megalapodást tudjak elérni ebben a szakbizottságban. Miért? Azért, mert úgy vélem, hogy a nyugdíj dosszié rendkívül fontos, most is, de hamarosan még aktuálisabbá válik. A zöld könyv azért jött létre, hogy el lehessen érni azt, hogy biztonságos, fenntartható, de megfelelő nyugdíj ellátás valósuljon meg minden európai állampolgár számára. Nagyon átlátható módon jártunk el, olyan értelemben, hogy azután hogy módosítókat eh, megnéztem, azután azonnal megpróbáltam kompromisszumos szövegeket készíteni, és eh, nagyon hálás vagyok az árnyékjelentős tagoknak azért, hogy ezeket meg tudtuk vitatni. Ennek az eredménye az lett, hogy most már láthatják itt önök előtt ezt a dokumentumot. El kell mondjam, hogy eh, két pontot három pontban szeretném megfogalmazni a problémákat. Először is. Van egy növekedési és stabilitási paktumunk, és ezen belül beszélnek a nyugdíjakról is. Szerettük volna tudni azt, hogy milyen mértékben foglalkoznak ezzel, és ezért az elmúlt héten, mivel ezt nem tudtunk itt megállapodni ebben együtt. Tegnap megkérdeztük magukat a bizottság részéről, az ECFIN részéről, és azt kérdeztük, hogy mi a helyzet itt. Foglalkoznak ezzel a növekedési és stabilitási paktum kapcsán, de nem tudjuk, hogy hogyan óriási a bizonytalanság itt, ez az egyik pont. Második pontként, és ez egy személyes véleményem, és nem hiszem, hogy nagyban különböznék itt mások véleményétől az EPP-n belül. Úgy vélem, hogy egy olyan pillanatban, amikor az első pillérben kötelezettségeket vállalunk, akkor azokat a kötelezettségeket, hogy ennek a, ennek a kötelezettségeknek hatása lesz a növekedési és stabilitási paktumra, de amikor a tagállamok megtakarítanak hogy képítsenek egy második pillért, tehát félretesznek pénzt, az azt jelenti, hogy egy csapásra nagyobbak lesznek az adósságok. Pedig mi úgy gondoljuk, hogy a megtakarítást valahogy jutalmazni kell. Ami ezt illeti elnök asszony, ott vannak mi problémák, az ötös bekezdésben ezt megpróbáltam megoldani, de az ötös bekezdés mellett van még az A eh, kompromisszum is. Itt van még három, kell még három bekezdés. Az Econ eh, szakbizottság részéről három ezt, eh, bekezdésoknak tartottam, de hát kevesebb nem lehetett. Ezek lehet, hogy kevésbé lesznek népszerűek a szocialisták részéről. Sajnál, sajnálnám ezt, mert szerintem jók ezek a bekezdések. Ezen kívül elnök asszony a pillérek mellett még fontos számomra az, hogy az első pillér, ez a kirovó kiosztó rendszer, a szolidaritáson alapuló pillér, ezt amit államilag finanszíroznak, ennek kell szerintem legnagyobb maradnia. Tehát ez a pillér a legnagyobb. És ez azonban nyomás alatt áll az előregedés miatt. Egyre többen lesznek idősek, egyre többen lesznek nagyon idősek, tehát ez a pillér nyomás alatt áll. A második pillért illetően itt van egyfajta szerződés a munkavállaló és a munkaadó között, ekkor egy adott összeget félretesznek. Németországban más a rendszer, mint például más tagállamokban, tehát különbözők a rendszerek. A harmadik pillér, ez szerintem nagyon fontos, de csak azokban az országokban fontos, ahol sokan vannak, akik jól keresnek, és így félre tudnak tenni. Tehát soha nem, le, soha nem lehet ezt általánosítani. Úgy vélem, hogy ebben egyetértünk. Elnök, elnök asszony, egy harmadik pont, és itt sincsen még egyetértés. A jelentés indoklásában azt mondtam, hogy egyre idősebbek leszünk, egyre több lesz az idős a társadalomban, és az idősödés azt jelenti, hogy Európában a várható élettartam különböző az egyes tagállamokban. Például Romániában 68 év, Hollandiában 79 év a férfiaknál jelenleg a várható időtartam, és ez növekedni fog az elkövetkező 20 évben. És ez azt jelenti, hogy a várható élettartam egy olyan pont, amiről én úgy vélem, hogy az első pillérben ezt figyelembe kell vennünk. Elnök asszony, itt van a probléma is. Ugyanis számos kollégánk azt mondja, hogy ezzel nem kell számolni, azon kell lenni, hogy azok a személyek, akik a a nyugdíjkorhatár alatt vannak, ők állandóan dolgozzanak. Vagyis ez azt jelenti, hogy a munkaadóknak kell erőfeszítéseket tenniük, rugalmasságra van szükség, és azon kell lenni, hogy, hogy mindenképpen magasabb legyen a nyugdíjkorhatár. A másik prioritás, én azt mondtam, hogy nem lehet Európa az a különbözőségek miatt, aki azt mondja, hogy legyen egy egységes korhatár egész Európában, ezt Merkel asszony is kívánt. Ez nem lehet, azért nem lehet, mert különbözőek a különböző várható időtartam. De kell egyfajta kapcsolat, a szociális, kell egyfajta kapcsolat, és a szociális partnereknek kell azon elgondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a kapcsolatot létrehozni a tagállamoként. A szociális partnereket én itt szeretném bevonni. Nagyon sokat gondolkodtam ezen a ponton, és arra jutottam, hogy a szocialista frakció belüli kollégáink is támogathatják azt, amit én a szövegben leírtam. A szövegben az ESZ kompromisszumban, a 8-as bekezdésben áll ez. Szeretnék tehát így eljárni, és remélem teljes szívemből, hogy készek leszünk arra, hogy egy nagyon jó szöveget együttesen elfogadjunk. És természetesen válaszolok bármilyen fajta kérdéseikre. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Uh, Harkin uh, asszony következik, és aztán Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek egyszerűbbé tette az eh, a munkát, 463 módosító javaslatról van ugye szó, ezekkel egyszerűbben tudtunk dolgozni az ő munkájának köszönhetően. Néhány megjegyzés. Először is a C kompromisszum. Röviden megmagyaráznám, hogy itt miről van szó ágazat közötti vagy területi alapok közötti együttműködés a munkavállalóknak, a kkv van a munkavállalóknak a nyugdíjrendszerhez való hozzáférésével kapcsolatban. Mit jelent itt a területi alap? És ezek mennyiben erősítenék, vagy tennék lehetővé azt, hogy a KKV-ben dolgozó munkavállalók részesüljenek a nyugdíjrendszerből? A H kompromisszum ez itt a nyugdíjakról a, a női, nők által fizetett, vagy a nők által kapott nyugdíjakról szól, hogy ez nem eléggé megfelelő. Ami a három pillért illeti, ezzel kapcsolatban különböző megközelítések vannak. Én egyetértek a jelentéstevő megközelítésével, és a frakcióm támogatja majd ezt. Az i kompromisszum az első mondat a pozitív kritériumokat kívánná használni a nők nyugdíjának kiszámításakor. Én itt a pozitív szót törölném, mert ezután a következő mondatban az áll, hogy úgy, hogy ez garantálja mind a nők, mind a férfiak gazdasági függetlenségét. Azt hiszem, hogy a pozitív, ez felesleges, ez a szó, mert az utána következő magyarázat kitér arra, részletezi azt, hogy miről van szó. Azt hiszem, hogy ez a pozitív kritérium egy kicsit furcsa, a mondat kiválóan megmagyarázza, hogy mire gondoltunk, úgyhogy nincs erre szükség, erre a szócskára, hogy pozitív. Ez szerintem vitát vethet fel. Ami pedig a nyugdíjkorhatát illeti, szerintem ezt nem kell harmonizálni, ez összefügg. Azzal egyetetek azon, hogy az élettartamhoz kapcsolhatjuk ezt. Az ECO módosítások és a stabilitás és növekedési paktum ezzel kapcsolatban elmondta a jelentéstevő, hogy a nyugdíj ebben szerepel, de nagyon nehéz eh, világosan látni, hogy mennyire, hogyan, milyen módon. Ez igen problémát jelent a tagállamoknak. Hogyha megnézzük a 9-es bekezdést az ECOM-ban, eh, teljesen világos, hogy itt a nyugdíj alapokat be akarja vonni a túlzott, eh, a túlzott

deficit eljárás kiszámításában, és közben pedig kitér arra, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a nyugdíj eh, reformokat eh, megfordították, vagy, eh, vagy megállították, visszafordították. Nos, én egy olyan országból érkeztem, ahol minket arra kényszerített gyakorlatilag az IMF, hogy a nyugdíj alapunkat arra használjuk föl, hogy a deficitet csökkentsük. Hát ez mégiscsak egy kicsit furcsa megfogalmazás, ebben a jelentésben, a 9-es bekezdésről beszélek. A helyzet ugye bizonytalan, a frakció valószínűleg támogatni fogja majd ezeket a módosításokat. Köszönöm, Marian. Thomas Mann, tessék. Ja, finom, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Azt hiszem, az elmúlt hetek munkája nagyon gyümölcsöző volt, nagyon sok vitánk volt, nem csak az árnyék jelentéstevőkkel, hanem a jelentéstevő utalt már erre, azokkal a képviselőkkel is, akik visszavonták módosítóikat, hogy a végül kompromisszumot érjünk el. Azt hiszem, nagyon jó vitákat folytattunk mind itt a szakbizottságon belül, mind az Ekonnál, hiszen mindkét szakbizottság együttműködött egymással az 50-es cikk alapján. Az én kérdésem az lenne, hogy az ECON módosítók, amelyekről nem, amelyek nincsenek a listán, azokról is szavazunk? Azek is nagyon fontos gondolatokat tartalmaznak. Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan kompromisszumok készültek, amelyekből kiderül, hogy elfogadjuk a különböző rendszereket az egyes tagállamokban. Itt nagy egy, nagyon fontos egyességet sikerült elérnünk. Itt a szakbizottságon belül és más rendezvényeken is világosá vált az, hogy a különböző jellegzetességeket, amelyek az egyes tagállamokat jellemzik, nem lehet egy európai kalap alá venni. Nagyon fontos azonban a mobilitást szavatolni, mind a munkavállalók, mind a munkaadók és a tagállamok is eh, ezen fáradoznak, és Angela Merkel nagyon jól fogalmazott, amikor azt mondta, hogy nem lehet egy, egységes európai nyugdíjkorhatárt meghatározni. Mégis nagyon fontos a különböző rendszereket megnéznünk, összehasonlítanunk egymásra. Azt hiszem, ez egy jó megközelítés. Mégis gondom van azzal, ha azt mondjuk, például, hogy minimum, minimális normákra van szükség, vagy a B kompromisszum például úgy fogalmaz, hogy a belső és határokon átívelő, illetve határokat megszüntetjük. Itt a belső, internal megfogalmazással van gondom. Az external nincs gondom. És ami a minimális normákat illeti, ez egy ilyen nagyon ködös megfogalmazás. kérdéses, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban eltültetni. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő azonban egy nagyon jó alapot készített a további munkához, köszönöm szépen neked, Ria, és ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Az igazán fontos viták később következnek majd, amikor meg lesz az Európai Bizottság részéről a fehér könyv, hiszen ez csak a zöld könyv volt. Ez egy nagyon releváns kérdés az egyes tagállamokban, sokat foglalkoznak vele, és láthatjuk, hogy mekkora az érdeklődés iránta, hiszen itt is több mint 400 módosító érkezett, az Ekonnál 250, láthatjuk tehát, hogy ez nagy, nagyon fontos problémakör, és a különböző nézeteltérések ellenére egyesek hajlandóak voltak a módosítókat visszavonni, hiszen úgy látják, hogy a kompromisszumok megfelelnek az ő elgondolásaiknak is. Remélem, hogy a későbbi viták során majd elegendő időnk lesz a további eszmecserére. Nagyon sok szervezet azt mondja, hogy nagyon gyors volt a tempó, és később a fehér könyvnél ezt csökkenteni kell. Tehát később aztán még alaposabb vitákat kell folytatnunk, még több időt kell szánnunk rá, hiszen nagyon fontos hogy összekössük egymással a rugalmasságot és a mobilitást, de figyelembe vegyük azt is, hogy a tagállamokban a munkaadó és a munkavállalók részéről mik az igények. Köszönöm. Thank you. Mr. Köszönöm szépen. Őri úr, szeretne hozzászólni? Tessék. Asszony, ö, ott kezdeném, ahol Thomas Mann ö, befejezte, hogy valójában egy hosszú vitának az első ö, szakasza az, ami most lezárulni látszik, és az is igaz, hogy nagyon feszített tempóban kellett dolgoznunk. Mindez azért, hogy egyáltalán beleszóljunk a vitának ebbe az első, szakaszában, első szakaszába is. Tehát szerintem helyes döntés volt még akkor is, hogyha néha lehetetlen munkafeltételeket kényszerítettünk saját magunkra. A, a mindenféleképpen köszönet illeti a Ria erőfeszítéseit, azért ebből a javaslat tömegből, ami valóban a nagy érdeklődést is érthetően példázza. Végül is egy emészthető, kezelhető, kompromisszumos szöveget terjesztett most elénk, ami nem állítom azt, hogy mindenkinek a, minden igényét kielégíti, a kompromisszumoknak már csak olyan a természete, hogy az emberben marad azért egy kis elégedetlenség, de lesz még idő ezeket a továbbiakban vitatni azt tehetjük, hogy ameddig el tudunk jutni, ameddig egyet tudunk érteni, ennyit teszünk be a közös vitába, közös vitába, és aztán a vitát folytatjuk természetesen magunk között a frakciókban is, a parlamentben is, az országainkban is, és majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Még egyetlen megjegyzésre szeretnék kapcsolni. Tehát azt gondolom, hogy a néppártban mi, délután még vitatkozunk egyet, mi ezt támogatjuk, és a, a néppárti módosító javaslatok nagy részét vissza is vontuk éppen a kompromisszum érdekében. Egy mondatot azért, ha megenged elnök asszony is csatlakoznék Marian Harkinhoz. Nem azért, mert nem értek egyet az Ekon bizottságnak ezzel a 9. pontban tett megjegyzésével, egyébként nem értek egyet ezzel a megjegyzéssel, hanem azért, mert valóban nagyon különbözőek a rendszerek. Én egy olyan országból jövök, ahol a világbank egyszerre kényszerítette ránk azt, hogy csökkentsük a túlzott deficit eljárás keretében az államadóságot, valamint növeljük az államadóságot, hisz az, amit itten reformnak neveztek, az valójában azt jelentette, hogy ki kellett venni mintegy évi másfél milliárd eurót a nyugdíjpénztárból, és betenni egy, egy tőkefedezeti mm, elven kezelt magáncégek által kezelt pénztárrendszerben. Tehát valójában hitelből, drága kamatokkal finanszíroztunk egy kísérletet, amit én ne, nem igen neveznék a, hogy mondjam, a stabilitás megteremtése érdekében tett ö, ö, előrelépő reformnak. Ezt számolják most föl Magyarországon. Én nem gondolom azt, hogy korrekt dolog lenne ezt elítélni, azért mert keressük a megoldást. Mi is keressük természetesen a megoldást, és a reform, a nyugdíjreform az még előttünk van. Ez nem maga a reform, annak egy feltétele, hogy lehessen tiszta vizet önteni a pohárba. Tehát én azt gondolom, hogy óvatosan kell vigyázni, ahogy Írországban nem igaz ez a sommás megállapítás, úgy néhány új tagországban megint csak nem igaz, és megint vannak harmadik országok, akiknek újabb, más hagyományok és speciális megoldásaik vannak. Tehát és ezért is tudom támogatni a kompromisszumos indítványokat. Több türelem és több megértés kell egymás iránt, még akkor is, hogyha maga a probléma, a nyugdíjrendszerek jövője a körmünkre ég, ez kétségkívül így van, ahhoz, hogy 15-20 év múlva nyugdíjakat lehessen és megfelelő életkörülményeket lehessen biztosítani a következő nemzedéknek, ahhoz bizony mostanában kell döntéseket, döntéseket hozni. Tehát még egyszer köszönöm Riának az erőfeszítéseket, és úgy látom, hogy azért eh, végül is meg fogjuk tudni szavazni eh, a, eh, jelen, a jelentést, a vitát pedig majd folytatjuk. Köszönöm szépen. Uh, Frederick Dearden, followed by uh, Maria Cornelissen. Mr. Dearden. Merci. Köszönöm travail qui n'est pas évident. Ez a munka nem volt annyira egyértelmű. Ugye ez a jelentés tervezett már hetek óta készül, nagyon különböző megközelítések léteznek a különböző frakciókon belül is. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon nagyra tartom a jelentéstevő munkáját, az egyeztetéseket, amelyeket vezetett, és ő megpróbált ugye olyan jelentést készíteni, olyan jelentést készíteni, amely mindenkinek megfelel. Meg kell, meg kell, megpróbálta elérni azt, hogy ez a jelentés még a biztosnak a munkájára is kihatással legyen, ez volt a végső célkitűzés. Nos, ami a munkánkat illeti, nagyon nagy előrelépéseket lehet itt találni ebben a jelentésben, nagyon sok pont tetszik nekünk, a különböző pillérek, például a kompromisszumos javaslatok, a jelentésnek a kidolgozása a pillérekkel kapcsolatban az első pillér, mint alappillér, a szolidaritás előfeltétele, aztán a finanszírozás biztonsága, a nyugdíjfinanszírozás biztonsága merül itt fel. A második eh, pillér a különböző tagállamokban különböző szinten valósul meg, itt nagy különbségek vannak, ugye? gyakorlatilag erősíteni kell a második pillér szerepét a tagállamokban, de mindezt a szociális partnerekkel egyeztetve, és ez szerepel a, jelent, a módosításokban és a egyes kompromisszumokban is, amit szeretnék hangsúlyozni. A harmadik pillér ez lét, létezhet a különböző tagállamokban, ez nem a nyugdíjrendszer alapját adja, de ahogy ez a kompromisszumos javaslatokban szerepel, azok, akiknek van erre lehetőségük, pénzügyi lehetőségük, kiegészítő nyugdíjba ruházhatnak be. Tehát ez nem egy nem az alapját jelenti a nyugdíjrendszernek, de egyes tagállamokban ez igenis létezik. Nos, ez az első elem, amit szeretnék említeni a pillérekkel kapcsolatban. Az ötös bekezdés, az egy nagyon-nagyon be, nehéz bekezdés, nagyon sokat beszéltünk erről, és a kompromisszum, amit úgy látszik, hogy sikerült elérnünk, az számunkra elfogadhatónak tűnik. Mindemellett szeretnék hozzátenni valamit. Az Ekon bizottság módosításáról, illetve az Ekon Bizottság véleményéről beszéltek a kollégák, ebből konkrétan kiegelt, kiemeltek egyes elemeket. Én úgy gondolom, hogy az Ekon nem mindenképpen a jelentésnek az olvashatóságát, elfogadhatóságát támogatja. Ha megnézzük az ECON javaslatait, ez nem egyszerűsíti a jelentést véleményünk szerint. Vannak bizonyos adottságok az egyes tagállamokban, bizonyos jellemzők, amelyeket tiszteletben kell tartani. Persze mindenki mindenki aláhúzza azt, hogy a munkaerőpiac határon átnyúló jellegét erősíteni kell, de mindemellett nem lehet megkérdőjelezni egyes tagállamok rendszerét a két aspektust egymás mellett kell tekinteni, és ezt tiszteletben kell tartani. A kompromisszumok kidolgozásában ezt figyelembe vette a jelentéstevő. Aztán nyugdíjkorhatár. Mindig is hangsúlyoztam, hogy én nem igazán támogatom a nyugdíjkorhatár emelését, legalábbis a jogban meghatározott nyugdíjkorhatár emelését inkább az effektív, a valódi nyugdíjkorhatárnak az emelésére koncentrálnék én. A nyugdíjkorhatár összefügg az élettartammal, a várható élettartammal, ugye? Hát mindez az én frakciómban ellenvetéseket vet fel. Összességében én úgy gondolom, hogy a kompromisszumok úgy hogyha a kompromisszumokat úgy fogalmaznánk meg, hogy ezt az automatikus összekapcsolást az várható élettartam és a nyugdíjkorhatár között megszüntetnénk, és inkább azt ö, hangsúlyoznánk, hogy minden tagállam a saját helyzetét vegye figyelembe, és ennek figyelembe vételével határozza meg a nyug, nyugdíjkorhatárt, és ebbe a szociális partnereket vonják be. Azt hiszem, hogy ez lehetővé tenné azt, hogy, hogy egy szélesebb körű vita induljon nem lehet tagadni azt, hogy egyes tagállamokban már folyik a vita a témában, és azt gondoljuk, hogy ha ezt a szociális partnerekkel való párbeszéd keretébe helyezzük, akkor az előrelépést jelent. Nos, ez a, a, ez lenne a megjegyzésem, ami pedig az érdemi tartalmi részeket illeti, ahogy mondtam, a különböző frakciók különböző érzékenységekkel fordulnak egyes módosító javaslatok eh, iránt, de hát ezek a kompromisszumok eh, igazán próbálnak megfelelni a nevüknek, eh, és kompromisszumot jelenteni minden, vagy képviselni mindenki számára. Én azt mondanám, hogy a frakció a kompromisszumokat támogassák, és ne pedig azokat a módos, módosításokat, amelyeket a mi frakciónk benyújtott, és ami nekem tetszik egyébként tartalmában ezzel egyetértek, de a kompromisszumot mégiscsak aláásná. Úgyhogy mégis én azt gondolom, hogy próbáljunk koncentrálni a kompromisszumokra, ami persze nem fog senkinek se száz százalékban megfelelni. Nos, én visszavonnám vagy, nem, vagy azokat a módosító javaslatokat, amelyeket nem lehet már visszavonni a frakció részéről, akkor azokat elvetnénk a kompromisszumos javaslatok javára. E, azt gondolom, hogy nem szabad megengedni azt, hogy ezek a módosító javaslatok alássák a kompromisszumokat. Mind a mellett, hogy ahogy mondtam, e, vannak olyan módosítási javaslatok, amelyeket továbbra is támogat a frakciónk, de ezek olyan módosító javaslatok, amelyek inkább részletkérdéseket szabályoznak, és nem ássák alá kompromisszumokat. Köszönöm szépen. Nincs túl sok időnk, mondja az elnök. Kérem röviden szóljanak hozzá a kollégák. Cornelissen asszony következik, és aztán Figurédő asszony. Tessék. Um, igen, abszolút minden tisztelettem a jelentéstevőjé Szerintem kitűnő munkát végzett a kompromisszumokkal. Szerintem mindenki tudja fogadni ezeket a kompromisszumokat ezen nagyon nehéz témában. Minden mellett sikerült neki igazi tartalmat is adnia a jelentésnek. Két dolog, van azonban egy kicsit sajnálatos, hogy paradox, ha úgy tetszik. A szubszidaitást minden helyen hangsúlyozzák, és ez jogos is, hogyha a tagállamok át tudják úgy alakítani a nyugdíjrendszerüket, hogy az fenntartató pénzügyileg is, és még meg tudják akadályozni azt is, hogy az időskorúak elszegényedjenek, akkor szabadon megválaszthatják azt, hogy hogyan reformálják meg a rendszerüket. Ugyanez vonatkozik a különböző pillérekre is, de ugyanez vonatkozik a nyugdíjkorhatára is. Ugyanakkor bármilyen gondosuláson ez megfogalmazva, az egyik kompromisszum mely mindig erőlteti a nyugdíjkorhatár, illetve a várható élettartam közötti kapcsolatot, ami ellentétben áll a szubszidiaritással. A második dolog az a szociális garanciák kérdése, amelyek eléggé gyengék. Nem igazán nehéz fenntarthatóvá tenni a nyugdíjakat akkor, hogyha valakit nem érdekel az, hogy az időskorúak elszegényednek. A igazi kihívás az az, hogy megfelelő legyen a nyugdíj, és fenntartható is legyen. A megfelelőség kicsit javult, de ez még nem, egendő, nem elegendő ahhoz, hogy valóban meg lehessen akadályozni a nem fenntartható nyugdíjakat. Köszönöm szépen a munkát, és köszönni az elnök is, hogy ilyen rövid volt. Az előadó Figerájdó asszony következik. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy ilyen jelentésnél teljesen világos, hogy a jelentéstevőnek jelentéstevőre hatalmas munka hárul. Ami a javaslatok végső mérlegét illeti, és ami a kompromisszumokat illeti, Természetesen a kompromisszumok itt-ott javítanak a jelentésen, jobbá teszik azt, és vannak olyanok közöttük, amelyeket el tudunk fogadni. Van azonban számos más kompromisszum, amelyet sajnos nem tudunk elfogadni. Számunkra három dolog kulcsfontosságú először is. Az első pillér számunkra bármiféle nyugdíjreform legalapvetőbb kérdése. Az első pillérnek továbbra is az állam kezében kell maradnia, szolidaritáson kell alapulnia. Mindemellett a foglalkoztatottságot kell növelni, hiszen teljesen világos, hogy azok a problémák, amelyekkel szembesülünk, a nagy munkanélküliségre vezethetők vissza. Ha megnézzük a fiatalok körébe mm, jellemző munkanélküliséget, 20 40%-os arányt láthatunk, ez természetesen negatívan befolyásolja majd a nyugdíjrendszereket, ez teljesen világos. Ezért a szociális biztonság legalapvetőbb kérdése az, hogy munkahelyeket teremtsünk, pontosan az eljövendő generációk számára. Ez egy kulcskérdés. és nem támogatjuk azt sem, hogy az összes tagállamban ugyanaz a nyugdíjkorhatár legyen érvényben. Vannak különbözőségek a különböző tagállamok között, és úgy gondoljuk, hogy nem kell szükségszerűen a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz igazítani. Az én hazámban például bármit is teszünk, veszítünk a reformokkal. Éppen ezért például nálunk a nyugdíjasok akár 40%-a is rosszabbul járhat az elkövetkezendő években, és ezért természetesen világos, hogy mi nem szeretnénk ilyen irányba haladni. Ezért tehát ellenezzük ezt a megközelítést, ezt Portugáliában is valljuk, és itt a parlamentben is, és zárásképpen szeretném elmondani, hogy harcolnunk kell a szegénység ellen és a szegénység elleni küzdelem értelmében minimális mértékű reformokra van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy mindenki méltóságban élhessen, így a nyugdíjasok is. Sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy számos tagállamban, Portugáliában is nagyon sok nyugdíjas korú, mindenek előtt nő, szegénységben kell, hogy éljen, mert a minimális mértékű nyugdíj nem teszi lehetővé azt, hogy megéljenek belőle az emberek. Portugáliában például a nők esetében a minimális nyugdíj még a szegénységi küszöbnek a felét sem éri el, ez összességében 200 euró havonta Portugáliában nyugdíjas korú nők esetében. 200 euró. Tehát teljesen világos, hogy ilyen helyzetben az ember mély szegénységben él. Ez tehát egy olyan kérdés, amelyet szemügyre kell vennünk, és amelyet véleményem szerint a jelentés nem vett eléggé figyelembe. A szegénység elleni harc a tagállamokban tehát rendkívül fontos. Ezek azok az okok, amelyek miatt mi a javaslatainkat egyelőre nem vonjuk vissza, és mi egy másféle jövőképet szeretnénk látni, ami a nyugdíjakat illeti. A szegénység elleni küzdelem, küzdelem a foglalkoztatásért, az új generációkért, és küzdelem egy teljes időskorért az emberek számára. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Röviden, mondja Gilling asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett. Az egyetlen gondom az, hogy nem tudom rendesen kiejteni a nevét. Ami a frakciómat illeti, nagyon fontosnak tartjuk a szubszidiaritást, a megfelelő nyugdíj jövedelem meghatározása, ez tagállami kérdés, és a tagállami szintet tiszteletben kell tartani. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kompromisszumos javaslatokat dolgozzunk ki, amelyekkel egyet tudunk érteni. A három terület van, amelyek kapcsolatban még mindig nem igazán vagyunk biztosak a támogatásban. Az egyik az így kompromisszum. Köszönöm Harkin asszony, hogy elmondta, hogy a pozitív szót ki kellene venni ebből a, ebből a módosító javaslatból. Ha ezt megtennék, akkor ezt támogatni tudnánk. A J kompromisszum. Örülök annak, hogy úgy gondolják, hogy az Európai Unió létrehozhat egy megfelelő minimális szintet, de aztán folytatódik az egész azzal, hogy az a kritérium, amely a tagállami szinten a minimális szintek meghatározását teszi lehetővé, ezt az Európai Unió határozná meg, ezzel nem tudok meg egyetérteni. Aztán a végkompromisszum az új indikátorok, jelzőszámok kidolgozását tervezi. 2001-ben már meghatároztunk bizonyos jelzőszámokat, ezeket nem látom, hogy miért kellene megváltoztatni. Nem tudom, hogy miért akarunk olyan kompromisszumot elfogadni, amely új indikátorokat határozna meg, úgyhogy ez még mindig nem tetszik nekünk. Mielőtt visszaadom a szót eh, Omen Rajtan asszonynak, mondja az elnök, a Q kompromisszumra eh, és a 233-as módosító javaslatomra térnék ki. Ezzel kapcsolatban egy kicsit zavarra lehet, hogy amikor benyújtottam a 233-as módosító javaslatot, akkor a kötelező nyugdíjkorhatár esetleges eh, visszavonását fogalmaztam meg. Itt egyrészt a nyugdíjkorhatáról, másrészt pedig a munkából való visszavonulási korról van szó. Egyesek szerint ez ugyanaz. Megpróbáljuk biztosítani azt, hogy akik tovább szeretnének dolgozni, azok dolgozhassanak is tovább, hogyha szeretnének a Q kompromisszumos javaslat nem teljes mértékben az én 203-as, 233-as módosító javaslatomat fedi le, de mégis részben erre vonatkozik. Úgyhogy én továbbra is támogatnám a Q kompromisszumos javaslatot, de még néhány dolog. Legtöbben tudják, hogy az ECON benyújtott módosító javaslatokat, ezeket szavazás nélkül fogadjuk el, az 50-es cikk alapján, mert ez egy véleménykészítő bizottság, illetve társult bizottság. Aztán 11.30-ig lehet reagálni a végleges szavazólistára, úgyhogy ha ezt megteszik a kollégák, azért hálás leszek, visszadom a szót Omen Rajten asszonynak, és aztán a konferáti jelentés következik. Mennyi idő van? 10 percem? Kérdezi Omen Rajten asszony. Rendben. Először is szeretnék köszönetet mondani. Amit szerettem volna, az az volt, hogy rugalmasságot vezessek be a nyugdíjba vonulási időkorral kapcsolatban. A holland parlamentben a fiatal parlamenti képviselők már azt mondják, hogy rugalmas nyugdíjkorhatár, legyen ezt szeretnék, viszont nem sikerült még ezt elérniük. És hollandul folytatom. Girling asszony azt mondja, hogy nem támogatja azt, hogy Európa összezavarodjon azzal kapcsolatban, hogy milyen megfelelő nyugdíj. Én ezt nem osztom, ezt a véleményt. Szerintem a szociális partnerek, a nyugdíjszervezetek együtt a tagállamokkal igen és tudnak megfelelő indikátorokat felmutatni ezt illetően, és ez nem jelenti azt, hogy európai szinten adekvát nyugdíjszintet tudok meghatározni, viszont meg tudom adni a tagállamnak azt a feladatot, hogy egy adekvát nyugdíja dolgozzon ki. Úgy vélem, hogy az első pillérnek elegendőnek kell lennie arra, hogy egy adekvát nyugdíjat tudjanak nyújtani, de egész Európára kiterjedve nem lehet ezt meghatározni. Ebben egyetértek. És kész vagyok arra, hogy megnézem a kompromisszumokat. Figureido asszony számos kívánságot fogalmazott meg. Nekem is vannak kívánságaim, de nem hiszem, hogy az ön kívánságaival, javaslataival valóban adekvát nyugdíjrendszert lehet biztosítani. Ön is tudja, hogy a korpiramis megfordult. Tudjuk, hogy az első pira a legfontosabb, és azt is tudjuk, hogy egy, egyre kevesebb a fiatal, aki az első pillanat meg tudná fizetni. Egyre több az idős, egyre több az, aki nagyon sokáig él, és a fiatalok később kerülnek a munkaerőpiacra. Ez azt jelenti, hogy ezek a faktorok nyomás alá helyezik az első pillért. Akár akarjuk, akár nem, a is megfordult. Nem hiszem jó, hogyha szlogenek mellett kitartunk, és így nem ö, dolgozunk a kompromisszumokat. Én ezt nem tartom jónak. Egyetértek abban, hogy fontos az, hogy foglalkozni kell a nyugdíjasok jövőjével a lehető leghamarabb. Mareje, te a szubszidatásról beszéltél. Hol nincsen szubszidatás? Szubszidatás tagállami szint, ez megvan. Második pontként pedig, ami a nyugdíjkorhatárt, illetve élettartalmat illeti, azt meg kell nézni a szociális partnerekkel meg kell nézni azt a tagállamokban, hogy szükség van-e arra, hogy még magasabbra vonjuk a nyugdíj korhatárt. Hogyha például Bulgáriában van egy nyugdíj ö, korhatár 65 év, és 68 év a várható élettartam, akkor úgy vélem, hogy nem hiszem, hogy itt növelni kellene a korhatárt, a nyugdíjkorhatárt. Tehát mindenképpen van szószereállítás az én javaslataimban. Ami elszomorít az az, hogy azt mondod, hogy nincsenek szociális garanciák. Hogyha valaki itt, ebben a bizottságban van, aki a szociális garanciákat megnézi, hát az én vagyok. Minden egyes bekezdésben benne van ez. Köszönöm szépen Darden kollégának a hozzászólását. Én értem azt, hogy nagyon nehéz az önök számára a élettartammal kapcsolatos vita. Tudom, hogy a liberálisokat, az EPP-t is meg lehet nyerni a kompromisszum mellé, de tudom, hogy ha nem lenne ez a kompromisszum, akkor lennének problémák, és nem akarok problémát. Én mindenképpen meg akarom ezt akadályozni, Elnök asszony, az effektív élettartam, életkor, erre már választottam. Az első pillér kapcsán örülök annak, hogy az első pillérrel kapcsolatban sikerült javításokat lennünk a szövegben. Ötös bekezdés, és ez a probléma Őri Csaba e, esetében is. Bizonyos e, tagállamokat e, meg kell jutalmazni, akik valamit tenne, tesznek, azért, hogy tartalékokat hozzanak létre, azért, hogy fenntarthatóak legyenek a jövőben a nyugdíjak. Tehát pozitív értelemben kell valamit tenni számukra. Ebben egyetérthetünk szerintem. De a probléma az az, hogy ti ezt mondjátok, hogy, e, hogy erről nem követezni a növekedési és stabilitási paktum kapcsán. Az Econ szakbizottság viszont úgy véli, hogy mégis meg kell ezt tenni. Tehát ezzel problémám van, hogyha a 2 a 9-es és a 10-est elolvasom, akkor mindket meg van kettőzve ismétlés, és nem e, ez az a mód, ahogy mi el szerettünk volna járni itt a szakbizottságunkban. Úgy gondolom, hogy az ötös elegendő lett volna szerintem, de lehet, hogy az Econnal még egyszer tárgyalnunk kellene, azt illetően, hogy ők mit szeretnének, mert az Econ eh, eh, részéről a konzisztencia nem túlságosan nagy. Csaba mondott eh, egy pontot, Magyarországon soha nem volt második pillér, és az új tagállamokban nem volt ilyenfajta pillér, mert mi is a helyzet? Akkoriban az monetáris alap és az Európai Bizottság azt mondta az új tagállamoknak, hogy gondoskodni kell a nyugdíjakról, és az új tagállamok meg is tették ezt az állam eh, mi támogatás egy részét egy második pillérbe tették, és ami magán eh, rész is ment. Így a második pillér soha nem lett igazi igazi második pillér, és ez egy, egy A, egy B konstrukció lesz véleményem szerint. Magyarország mit tett? Magyarország ezt a pénzt, ami az úgynevezett második pillérben volt, ezt tulajdonképpen elvette, és az első pillérbe tette, és ez azt jelenti, és a bizottság is ezt mondta, hogy egy évig ebből profitálnak. Így van, egy évig. Tehát elnök asszony ez a probléma, és úgy vélem ezt meg kell próbálni oldani. Elnök közbe lép, azt mondja, hogy öt további napirendi pont van, és erről még beszélni kell. Még egy kis türelmet mondja Omen Röjten asszony. Harkin asszonynak is örülök a hozzászállásnak, ismer, örülök a pozitív kritériumnak, amit elmondott. Úgy vélem, hogy mindenki szeretné ezt, és köszönöm szépen a támogatását a 9-es bekezdés az Econ részéről. Egyetértek ebben, de mégis azért mégis csak tárgyalunk kéne egymással. Az MKB-t illetően itt legyen egy horizontális nyugdíj alap, de ez azt is jelenti, hogy a kisebb, ez a kkv esetében a kisebb és nagyobb alapot tudnának létrehozni. Erre gondoltunk itt. Lehet, hogy angolul ez nem jól van kifejezve. Köszönöm szépen a támogatásukat, és mindenképpen szeretném, hogyha jó konzisztencia jön elétre a jelentés kapcsán. Köszönöm szépen, Kaparáti úr jelentése következik. A helyzet jelenlegi állása és jövőbeni szinergiák az ERFA és egyéb strukturális alapok közötti hatékonyság növelésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők munkáját, és köszönöm a módosítókat a kollégák részéről. Nagyon szépen köszönöm, hogy megpróbáltak hatékony kompromisszumos megoldásokat találni. Azt hiszem, hogy a közös munka képes konszenzust teremteni. Ismerik a jelentés tartalmát, a múltban már vitáztunk erről, itt a strukturális alapok hozzáigazításáról van szó, illetve kiigazításáról a nagyobb átláthatóság érdekében, és a különböző célzott forrásokkal való összeegyeztetésről, és egy vitát szeretnénk elindítani, amely talán majd a reformokhoz vezet, szükséges reformokhoz széleskörűen támogatják a mi megközelítésünket, és ezt mutatják a kompromisszumok. És a legvitatottabb pont, amely azonban szerencsére nem kérdőjelezi meg az általános megközelítést, ez az Európai Szociális Alap jövőjének kérdése, hiszen egyrészt itt van az a hipotézis, illetve feltevés, amely a kompromisszumban is szerepel, és amely azt javasolja, hogy kérjük fel a bizottságot, hogy a szociális alap eszközeit, forrásait növelje az elkövetkezendő években. A másik oldalon ez a növel, növelés tulajdonképpen nem megvalósítható, illetve annak tekintjük. Tehát egyfajta ellentmondás keletkezik a szociális alap és az összes többi alap között. Azt hiszem, hogy az eddigi vitáknak ez a mérlege. Hogyha tehát 2020-ig növelni szeretnénk a szociális alap forrásait, miközben abból indulunk ki, hogy a cél a foglalkoztatottság növelése, valamint a munkahelyek minőségének javítása, akkor azt hiszem helyén való lenne a szociális alap eszközeinek növelése is, hiszen ennek éppen ez a célja és funkciója. Ezért azt gondolom, ez nem is olyan rossz ötlet, hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet. Azt hiszem, hogy javasolhatnánk a bizottságnak, amelyé az utolsó, a, az Európai Bizottságnak, hogy egy olyan szöveget készítsen, amely szembeveszi ezeket az elemeket. Tehát, ahogyan mondtam, éppen a foglalkoztatottság kérdése az, amelyet mindenképpen fel kell karolnunk. Köszönöm még egyszer az árnyék jelentéstevők kiváló munkáját. Azt hiszem, hogy az, amit sikerült elérnünk, valóban egy hatékony megoldást kínál, és a jövőben lehetővé teszi majd számunkra, hogy ezt a kérdéskört széles körülön támogassuk, illetve ezt a megközelítést ebben a kérdéskörben. Ez, azt hiszem, ez örömre ad okot. Köszönöm. And, uh, Nadi Hirsch, please. Köszönöm szépen, Nadi Hirsch következik. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját és az együttműködést. Azt hiszem, egy nagyon jó kompromisszum született, és nagyon sok módosítót sikerült összefogni. Ez azt jelzi, hogy jó úton haladunk, és mindenképpen egy működőképes struktúrát akarunk felépíteni az európai szociális alap számára, természetesen a kohéziós politika ernyője alatt, de azt hiszem sikerül megfelelő önállóságot és rugalmasságot szavatolni a szociális alap esetében, és mindenek előtt nagyon fontos, hogy a helyi szervezetek, amelyek lehívják a pénzeket, valóban le tudják hívni ezeket a pénzeket, forrásokat, megkaphatják ezeket, és ezáltal elkerülhetők a pénzügyi nehézségek az ő esetükben. Ezért nagyon örülök annak, hogyha most itt szavazunk erről, hiszen ez mindenképpen egy jó lépés a megfelelő irányba, és helyben is segíti a kézzelfogható eredményeket megtapasztalni az állampolgároknak. Köszönöm. Yes, thank you. Uh, Mr. Köszönöm, Dolcs Köszönöm a szót, a lehetőséget. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, eh, én magam is mindenek előtt eh, szeretném elismerésemet kifejezni jelentéstevő úrnak a kompromisszumos módosító javaslatok kidolgozása érdekében végzett eh, munkájáért. Egyetértek Hirsch képviselő asszonynal egy értékes, megítélésem szerint a délutáni szavazáson a bizottság döntő többsége által támogatható kompromisszumos javaslat együttes jött létre. A kompromisszum természetesen nem öncélú, hanem megfelelő megoldásokat sikerült megítélésem szerint megítélésünk szerint eh, kidolgozni. Ugyanakkor ahhoz a kérdéshez, amit Koferáti úr is említett, szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni. Talán azért is, hogy eh, még a délutáni szavazásig hátralévő időben az egyes képviselők, eh, frakciók végig gondolhassák a e, kérdést. Itt pedig nem másról van szó, mint az F kompromisszumos módosító javaslatról, annak is azon részéről, amelyik e, kendőzetlen őszinteséggel a európai szociális alap keretösszegének, forrásainak a növelését e, jelöli meg. Én ezzel kapcsolatban két problémát érzek. Az egyik az az, hogy, hogy a kérdés nem tartalmi, hanem formai szempontból vizsgáltatik. Tehát az nyilvánvaló, hogy eh, az EU 2020-as stratégiából kiindulva az évek óta sajnos tapasztalható gazdasági válság következményei kapcsán munkahelyteremtés az első számú eh, feladat. Gazdasági problémák megoldásáról csak akkor lehet beszélni, hogyha a jelenlegi munkaerőpiaci folyamatok megfordulnak, és nem nő, hanem csökkenni fog a munkanélküliség. Azonban ezt a célt a kohéziós alapok együttesében nem kizárólag az Európai Szociális Alap képviseli. Tehát ha ez lenne a cél, talán egy, egy jobb megfogalmazás lenne azt mondani, hogy valamennyi kohéziós alap forrásait növelni kell abból a szempontból, amit ők munkahelyteremtésre tudnak fordítani. Ez a probléma egyik része. A másik része ugye egy, egy régi érzékeny kérdés, hogy konkrétan az Európai Szociális Alapból finanszírozott képzések, átképzések, továbbképzések hatékonysága, illetve ezen források felhasználásával kapcsolatos hibaarányok mértéke így is azt gondolom, hogy óvatosságra kell, hogy minket incsen, tehát a kompromisszumos javaslatok támogatása mellett ezen F kompromisszumos javaslattal kapcsolatos kifogásokat, vagy ha tetszik észrevételeket szerettem volna rögzíteni. Talán még a délutáni hátralévő időszakban ebben a kérdésben is egy közös álláspontot lehet kialakítani. Köszönöm a lehetőséget. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, Szilvia Koszta következik. Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnökasszony. Egyetértek azzal, ami benne van a jelentésben, hiszen ez egy nagyon fontos téma lesz az elkövetkező években is, amikor a bizottság a parlamenttel együtt elgondolkodik az új programozási perióduson. Két eh, pontot szeretnék kiemelni azzal a problémával kapcsolatban, amelyel a szociális alap néhány országban küzd. Első kérdésként szeretném elmondani azt, hogy a jelenlegi pénzügyi gazdasági válság a tagállamokban azt vonja maga után, hogy számos tagállam bizonyos terveket, programokat nemzeti vagy regionális szinten nem valósítanak meg. Ezek eh, megrekednek, nem lehet ezeket átfordítani, azért, mert a tagállamok vagy a kormányok nem rendelkeznek a pénzzel ahhoz, hogy ezt finanszírozhassák. Így az közös, a társfinanszírozás nem valósul meg, és ez nem elfogadható. Lehet, hogy a foglalkoztatási szabizottságnak ezt illetően egy meghallgatást is tartania kellene. Lehet, hogy együttesen kellene ezt a meghallgatást tartani a Regi Szakbizottsággal, és meg kellene érteni azt, hogy mi a helyzet 2011-ben, 2013-ban zárul le majd a programozási periódus, és meg kell nézni, hogy mi a helyzet az eszközökkel. Második pontként szeretném elmondani, hogy néhány tagállamban az a helyzet, hogy azt mondják, hogy nem tudják felhasználni az eszát a foglalkoztás területén, sürgős esetekre, például arra, hogy szociális kiigazató intézkedéseket hozzanak létre, és az, azokat, akik munkanélküliek lettek, azokat támogassák. Természetesen ennek megvan a veszélye, hiszen érthető ez, hogy ezt szeretnék, de a szociális alap a munkanélküliség területén, illetve az oktatás területén a válság miatt kerül felhasználásra, ahogy mondtam. A válság számos kérdést vetett fel az Európai Szociális Alap kezelését illetően, és szerintem ezt is meg kellene vizsgálni, hiszen ezek olyan témák, amelyeket a jelentés után, és majd nyomon kell követnünk a Regiszakbizottsággal elnek, akkor most visszadom a szót Koferáti úrnak. <clears throat> Rövid leszek. A ma délutánig rendelkezésre álló időt talán még felhasználhatjuk arra, hogy a konszenzust növeljük a jelentéssel és a kompromisszumokkal kapcsolatosan, amelyek előttünk vannak. Ami a finanszírozás kérdését illeti, nem gondolom, hogy a szociális alap forrásainak növelése a többi forrás rovására megy, ez egy nagyon nagy hiba volna. Azt hiszem, hogy a strukturális alapokat, alapok eszközeit kell növelni összességében, és itt a szociális alapnak külön figyelmet kell szentelni, hiszen a szociális alap az, amely közvetlenül foglalkozik a foglalkoztatottsággal. Megértem a néppárti kollégák aggodalmait, de meg tudom nyugtatni őket, hogyha szükség lenne a megfogalmazás pontosítására, akkor ezt megtehetjük de tulajdonképpen nem is gondoltunk soha arra, hogy a szociális alap forrásainak növelése a többi forrás rovására történne. Ez eszünkbe sem jutott. Néhány tagállamban, kezdve a saját hazámmal, nem csak a kofinanszírozás, társfinanszírozás problémái állnak fenn, ahogyan azt Kosta asszony mondta, hanem problémák vannak a szociális alap forrásainak felhasználásával is, amelyeket nem a meghatározott célokra fordítanak, hanem más másra költik el ezeket a pénzeket. És ami a képzést illeti, hogyha valaki elveszíti a munkahelyét, természetesen nagyon fontos, hogy esetleg valamilyen képzési lehetőség nyíljon meg a számára, hogy aztán újra nagyobb esélyekkel induljon a munkaerőpiacon. Azonban az elfogadhatatlan, hogy az illető aztán nem is vesz részt képzésben, hanem aztán a képzés címszó alatt más, más kiadások lapolnak meg, és a munkanélküli nem is képzi tovább magát, hanem hogy emögött aztán egy rejtett jövedelem húzódik meg, ez tehát elfogadhatatlan. És az ilyen jellegű tevékenységet nyilvánvalóan valahol ki kell írtani, de ezt a szociális alappal kapcsolatos rendeletben ennek megfelelően meg is kell fogalmazni. A rendelet megszövegezésénél helyén való volna szem előtt tartani ezeket a szempontokat is. Köszönöm szépen, ma délután fogunk szavazni. Köszönöm szépen konferáti úrnak. Következik. Az aktív időskorról szóló jelentés, megadom a szót a jelentéstevőnek. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Azt javasolta, az Európai Bizottság, hogy a 2012-es év az aktív időskor európai éve legyen, és ez egy rendkívül fontos téma, és egyes esetekben akár mondhatjuk azt is, hogy alábecsült téma. E, megpróbálják a figyelmet tehát erre a problémára fordítani az idősebb generációra, a munka, az idősebbeknek a munkavállalására, stb. Az európai év célja az, hogy figyelemfelhívó kampányokat indítson az embereket egy kicsit értékenyebbé tegye, az 55 évesnél idősebb generációnak a szerepére hívja fel a figyelmet. Én voltam a jelentéstevője ennek a témának. Itt ebben a szakbizottságban sok vitát folytattunk, kedves kollégák, a témában. Arról, hogy a generációkat közelíteni kell egymáshoz, és ezek alapján, a viták alapján felmerül az a kérdés számomra, hogy ezen Silver Generation, vagyis őszülő generáció, és a munkaerő piacról szóló vita eh, közé az ifjúságot is felvegyük el, amely hidat verne ezen két eh, eh, téma közé, és a generációkat is közelebb hozná egymáshoz. Jegyeztettem más képviselőkkel, szociális partnerekkel is, és ami az aktív időskort illeti, mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára nagyon fontos ez a téma és ez generációk közötti megközelítésben kell figyelni. Az Európai Bizottság javaslatában a munkaerőpiaci megközelítést egy kicsit túl értékelik, tehát a munkahely, az idősek munkavállalása a legfontosabb szempont. Én azonban egy holisztikus megközelítést választani, generációk közötti közeledést, és így tekintem ezt a 2012-es évet. Ehhez hozzátartozik az én véleményem szerint az is, hogy azoknak a, a munkáját is elismerjük, akik elkötelezettek ezen időskori, ezen idős személyek iránt önkéntes munkát eh, vállalnak, és önkéntesen dolgoznak bizonyos szervezetekben. Együtt dolgoznak például eh, a eh, fogyatékkal élők, illetve az ápolásra szorulók helyzetének javításáért. Ami a címet illeti, itt megpróbáltam, ebben is megpróbáltam egy szélesebb megközelítést választani, nem csak az aktív időskorról van itt szó, hanem a, az egészséges, a tanulással eltöltött időskor is felmerül, és a generációk közötti szolidaritás kerül ennek a megközelítésnek a homlok terébe. Még egy fontos dolog, amiről beszélnünk kell, és amiről a többi szakbizottság is beszélt, az, ennek az európai évnek megfelelő költségvetése van szüksége. A jelentésemben 6 millió euróról van szó, a Regi Szakbizottság a véleményében 8 milliót követel. Én azt gondolom, hogy a költségvetést a jelentésben konkrétan meg kell fogalmazni. Hát, hogy milyen formában, azt majd még megbeszéljük. Minden esetre fennáll a az elkötelezettség, a szándék arra, hogy konstruktívan közelítsük meg ezt a kérdést, és az Európai Bizottsággal együtt a költségvetést meghatározzuk. Remélem, hogy a többség nevében mondhatom, hogy minél hamarabb meg kell kezdeni az előkészületeket. A 2012-es év ugye 11 hónap múlva elkezdődik, úgyhogy valóban fontos lenne, hogy kihasználjuk ezt a 2012-es évet a figyelemfelhívásra Úgyhogy jó lenne egy kicsit felgyorsulni és felgyorsítani a munkát. Végül pedig a szubszidiaritásról is beszélnék, ennek az elvét elismerjük. Az Európai Bizottság javaslatában is, és az én jelentés tervezetemben is szerepel ez. Ugye figyelemfelhívásra van itt szükség, nem új törvényekre, jogszabályokra. Így azt hiszem, hogy a többiek, hogyha ezt tudják, akkor nagyon megkönnyebbüléssel támogatják a jelentést. Örülök annak, hogy napirendre került ez a téma az a bizottságban, és várom a kollégák hozzászólását. Informális egyeztetést folytattunk a tanácssal, bizottsággal. Köszönöm a titkárság munkáját, köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és azt javaslom, hogy ezután a vita után gyorsan kezdjük meg az egyeztetést, hogy 2012-t valóban aktívan, az aktív időskor témájában minél hamarabb előkészítsük. Köszönöm szépen. Thank you, Anna. Köszönöm szépen, most pedig megadom a magyar eh, soros elnökségnek a szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Az elnökség és a tanács köszöni a meghívást a mai ülésre, és az én tisztem, hogy tájékoztatást adjak arról, hogy a tanács <clears throat> az elsődleges véleményét megalkotta a raportőr jelentéséről, Martin Kassler úr jelentéséről, és arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a tanács nagyon örült annak, hogy a bizottság tavaly kihozta ezt a határozat tervezetét, amelyben a bizottság a 2012. évet az aktív idősödés európai évének kívánja szentelni. A tanács, szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a tanács 2010. december 6-án már megállapodott egy általános megközelítésben a szövegről, és szeretném azt is elmondani, hogy a tanácsnak célja, illetve szeretné, hogyha a parlamenttel együtt első olvasatban minél hamarabb el tudnánk fogadni a határozatot. Engedjék meg, hogy ennek érdekében a tanács nevében kifejezzem azt a célunkat, hogy készen állunk együttműködni, hatékonyan együttműködni Martin Kassler úrral. A tanács megvitatta már első körben a raportőr úr jelentéstervezetét, és úgy gondolja, hogy egy nagyszerű anyag, egy nagyszerű alap a további beszélgetések, tárgyalások számára. Én most ebben a pillanatban a tanács részéről azt mondanám, hogy van egy-két nyitott kérdés, amelyről tárgyalunk, de úgy gondoljuk, hogy a tanács és a parlament, illetve a bizottság meg tud ezekben egyezni. Itt főként a címet és a hozzárendelt költségvetést emelném ki. Szeretném ismételten felhívni arra a figyelmet és tájékoztatni a bizottság tagjait, illetve a képviselőket, hogy a tanács elkötelezett amellett, hogy minél hamarabb megegyezés szülessen a tanács, a parlament és a bizottság között, annak érdekében, hogy a tagállamok minél hamarabb meg tudják kezdeni az előkészületeket az év megindításához. Köszönöm szépen a szót! Thank you. And I'll ask Mr. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Ráf Jakob urat kérem meg, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a képviselőknek is a támogatást, amit kaptunk az Európai Aktív Öregedéssel kapcsolatos évhez. A bizottság számára rendkívül fontos az, hogy nagyon gyors támogatást kaphasson ehhez a javaslathoz, hogy minden szerepvállaló számára el lehessen jutatni az üzenetet, hogy elkezdjék a, az előkészületet, hogy sikeres lehessen ez az európai év attól félünk a legjobban, hogy a két intézmény, a tanács és a parlament között egy kis gond lesz a költségvetéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a címre könnyű lenne megoldást találni, viszont a költségvetés az problémás lehet. Meg kell fogadni azt, hogy az Európai Uniónak meg kell mutatnia az elkötelezettségét az európai év felé pénzügyi szempontból is. Ahogy a korábbi alkalmakkor is elmondtam már itt, megvannak a forrásaink, különösképpen a 2011-es költségvetésünkből, és ez egy kritikus költségvetés, mert a 2011-ben elkülönített pénz valóban eredményeket fog hozni majd az európai év során. A 2012-es költségvetésből származó plusz pénz nem jelent a nagy különbséget, hiszen az, hogy eljutassuk a pénzt az abból a szempontból, hogy hogyan jutassuk ezt a pénzt a kedvezményezetnek. Figyelni kell arra is, és gondolni kell arra is, hogy elérhetőek legyenek az eszközök az európai év számára. Lehet, hogy ezt úgy lehetne elérni, hogy ne legyen egy cikk egy az európai év költségvetése szempontjából, hanem legyen inkább egy preambulum bekezdés, amely beszélni arról, hogy milyen tartalékokkal rendelkezik a bizottság ezen európai év számára. 4 millió, vagy kicsit több elérhető a már meglévő költségvetési sorokból, és azt kértük, hogy ezt növeljék 2011-ben, és ugyanezt kérjük 2012-re is, és ez nem áll olyan messze a jelentés készítő eredeti elképzelésétől. Tehát megpróbálom ezt a preambulum bekezdést létrehozni. Ez egy megoldás lehetne, és így elkerülhetnénk az esetleges problémákat a parlament és a tanács között. Elnök, köszönöm szépen. Kessin, Kacsin úr kért szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Magyar Elnökség, tisztelt e, Európai Bizottság, kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Van azonban néhány megjegyzésünk is a témával kapcsolatban az ALDE részéről. Az eredeti javaslat arra koncentrált, hogy maga idősebb korban is a gazda, gazdasági tevékenységet, vagy a kereső tevékenységet hangsúlyozzuk. Mi ennél azonban sokkal többnek tartjuk az aktív időskort. Az idősek szerepe például az unokák nevelésében megemlítendő. Az ALDE hangsúlyozni szeretné ezt a teljesítményt is, illetve egyéb teljesítményeket. Azt gondoljuk, hogy egy bizonyos kor után további dimenziók merülnek fel, a szociális aktivitások, amelyek nem a családi életbe tartoznak és nem járnak jövedelemmel, ezek is hozzájárulnak az aktív időskorhoz, az egészség megtartásához. A kulturális életben való részvétel, az önkéntesség, a sport, az oktatás, képzés, aztán a az időskorúak egyeteme mind olyan fontos elemek, amelyek javítják az idősebb eh, korosztály életminőségét, és a hozzájárulásukat a társadalomhoz erősítik. Az eh, időseknek bizonyos, nagyon keresett tudásuk, képességeik, készségeik vannak, támogatni kell az ő függetlenségüket és a szociális aktivitásukat minél tovább. Az egyik legfontosabb üzenete ennek az évnek, a mi véleményünk szerint az az, hogy hogy gyakran teherként utalnak az idősekre, és ezt, ez nem jó, hogyha aktívak maradnak az idősek gazdasági, szociális és egészségügyi értelemben is, akkor ezt a megfogalmazást meg lehet változtatni, vagy ezt a megközelítést meg lehet változtatni aktív és egészséges polgárok, időskorú polgárok rétegére van szükség. Azzal, hogyha aktívak maradnak az idősebbek, az idősebb önkéntesek például lehetővé teszik, hogy a kevésbé nagy jólétben élő rétegeknek is segítséget lehessen nyújtani. A szociális befogadás, integráció és javulhat az ő hozzájárulásukkal. Végül pedig a 2012-es év megnevezését még megvitatjuk, miután a módosító javaslatokat benyújtottuk, benyújtottuk de a, nem támogatjuk a jelentéstevő javaslatát, mert ez túl hosszú. Szerintünk az aktív időskor és a generáció közötti szolidaritás elegendő cím lenne. Köszönöm. Milán Csapanak következik. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Na prvním místě chtěl bych poděkovat Martinu. Köszönöm szépen. Először is szeretnék eh, köszönetet mondani Kassler eh, jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett, eh, és ez a jövőbeni munkánk alapját képezi. Én támogatom ezt a jelentést. Számos aspektus fölmerül itt. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az időskor nem csak az idősekre vonatkozik, hanem az egész társadalmat érinti ez a kérdés, minket is, a fiatalokat is. Ugyanúgy, mint azokat, akik már nálunk idősebbek. Támogatjuk azt, hogy az idősebb korosztályt vonjuk be a munkaerőpiacba, nem szabad erre kényszeríteni őket, de mégis támogatást kell, küld, kell nyújtanunk nekik ahhoz, hogy a munkaerőpiacon aktívak maradhatjanak. Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni a dolgokat, mégis azt gondolom, hogy a munkaerőpiaci rugalmasság rendkívül fontos téma, például a részmunkaidő, a rövidített munkaidő, hogy mindenki megválaszthassa a maga számára legjobb munka lehetőséget. Aztán nagy veszély az az, hogyha az információs deficit miatt kikerül, vagy kizáródik a társadalom életéből ez az idős generáció, ezért az információs technológiához való hozzáférésüket javítani kell, a képzést javítani kell, és lehetővé kell tenni, hogy a társadalomban aktív szerepet játszon ez a korosztály is. Támogatom azt a megjegyzést, amely az aktív időskor évét összekötni más konkrét Európai Uniós projektekkel, programokkal, tagállami programokkal akár. Azt gondolom, hogy az időskor, eh, vagy az idősödés szempontja mindegyünket érint, és eh, ezeket a programokat és a tevékenységeket ki kell egészíteni a generációk közötti párbeszéddel. Emellett az egészségügy, az egészségügyhöz való hozzáférés is támogatandó, hiszen ez a méltóságban elért időskor alap eleme. nem lehetünk függetlenek, és nem lehetünk önfenntartóak, nem mindenki tud független és önfenntartó maradni eh, egész életében, ezért a szociális eh, eh, juttatásokat is erősíteni kell, és az idősek támogatását. Köszönöm szépen, Kosta kollega. Mm, Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, és nagyon sok mindent tudok támogatni abból, amit ő javasolt. Én is úgy gondolom, hogy a címet talán rövidebben kellene megfogalmazni aktív eh, időskor és szolidaritás a nemzedékek között. Ez elegendő lenne. És támogatom a korábbi hozzászólásokat is. Az idősebbeket eh, számára lehetővé kell tenni, hogy tovább eh, a munkaerőpiacon maradjanak, de itt a nemzedékek közötti generáció ö, szolidaritásról is szó van. Gondoskodni kell tehát arról, hogy az idősebbek ne kerüljenek azonnal ö, szociális vészhelyzetbe, úgymond, szociálisan nehéz helyzetbe. A generációk közötti szolidaritás ö, tulajdonképpen ezt szolgálja. A, sokan megemlítették már a prevenciót, a jó egészségi állapot megőrzését, amelyek rendkívül fontos elemek. Nagyon fontos tehát gondoskodnunk arról, hogy foglalkozunk az idősebbek nehézségeivel is. És természetesen az önkéntesség is rendkívül fontos. Hiszen az idén volt az önkéntes tevékenység éve, illetve lesz az önkéntes tevékenység éve, és az idősebbek természetesen hozzá tudnak járulni ehhez, hiszen rengeteg tapasztalatuk van. Nagyon fontos, hogy az idősebbek, akik rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, az oktatásban, a szociális területen és más egyéb területeken is tevékenyek lehessenek. Itt a különböző önkormányzatokat is be kellene vonni egyébként, fel kellene mutatni, hogy a generációk közötti kapcsolatokat hogyan lehet továbbfejleszteni. Gondoljunk például az iskolákra, a fiatalokra, akik gyakran elismert képzési kreditekkel segítették például az időseket abban, hogy megtanulják kezelni a számítógépet. Ez is egy nagyon jó megközelítés, és itt sikerül bevonni az idősebbeket az ilyen jellegű programokkal. Egy utolsó pont, amely nagyon fontos, a szakbizottság jelentésén belül nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy azokat a szervezeteket is támogassuk, amelyek pontosan ezt a megközelítést mozdítják elő, amelyet mi is támogatni szeretnénk, amely tehát elkerül azt, hogy az idősebbek izoláltak, elszigeteltek legyenek. Harkin, Mr. Kozowski. Kozowski úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság és kollégánk által előkészített javaslatokat, szövegeket megvizsgáltuk, és hát ezzel kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem, ami a 12-es bekezdést illeti, hogy tehát javítsuk az idős korúaknak a munkaerőpiacba való bevonását. Az innováció ugye segíthet, új technológiák segíthetnek, és ezek fontos szerepet játszanak az egészségre vonatkozó problémák megoldásában. Ami még emellett fontos, az az, hogy a képzést erősítsük egész karrier során. De persze az idősebb korúak számára az oktatási módszereket ki kell igazítani. Aztán az időseknek a tudása, tapasztalata nagyon fontos, a szociális készségeik, képességeik. A fiatal generációnak nagyon sokat átadhat az idős generáció. A 2011-es év az önkéntesség éve, és lehet, hogy a következő év az ezévi programokat folytatja majd. Támogatnunk kellene ezeket a, programokat, és azt is, hogy az idősebb generáció az önkéntes munkában részt vegyen. európai, tagállami, regionális, helyi szintű programokat kell támogatni, a különböző NGO-kat be kell vonni, hiszen a civil társadalom is rendkívül fontos szerepet játszik ezen a területen. Ezért támogatom azt, hogy a 2012-es év az aktív időskor éve legyen. Köszönöm, Marian Harkin következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, nagyon jó gondolatokat vetett fel. Jákó Kacsin kollégámat támogatom de mégis lenne néhány ö, megjegyzésem. Többen is támogatták azt, hogy az önkéntesség európai évét kössük össze a 2012-es évvel. Ugye az önkéntes tevékenység rendkívül fontos az aktív időskor keretében, és nagyon fontos ezeket az európai éveket összekötni, szinergiát kialakítani. És nyilván a 2011-es évvel nem lesz vége az önkéntes tevékenységnek. Biztosíthatjuk ezt azáltal, hogy hogy az aktív időskor időskorért dolgozó szervezetek, az aktív idősek, a nyugdíjasok, az egyes szervezetek is vegyenek részt ebben a munkában. Vannak olyan szervezetek, amelyek az Európai Bizottsággal, a parlamenttel együttműködve próbálnak, próbálják sikerre vinni ezt az évet. Nagyon fontos, hogy ez ne föntről, ne csak föntről lefele irányuló tevékenység legyen, hanem alulról fölfele irányuló kezdeményezéseket is vegyük komolyan a regi módosításait komolyan és veszem, és, és fontosnak tartom a helyi politikusok és a helyi szervezetek részvételét, az egyes szervezetek közötti koordinációt. Ami pedig a nyugdíjat illeti, a nyugdíj is felmerül ebben a kérdésben, azt hiszem a 14-es módosító javaslatról van itt szó. Itt megint csak három pillérről beszél a jelentéstevő. Ma délelőtt már folytattunk vitát a három pillérrel kapcsolatban, és a nyugdíjjal kapcsolatban nem vagyok benne biztos, hogy ebben széles körül, ezzel kapcsolatban széles körül az egyetértés, de minden esetre köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, nekem is lenne néhány megjegyzésem nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyatékkal élőket is bevonja a jelentéstevő. Az aktív idős korra, kor, korról beszélünk, nagyon sok időskornak vannak, nagyon sok időskorú él fogyatékossággal, őket külön ki kell emelni. Ami engem aggaszt részben a különböző európai évekkel kapcsolatban az, hogy vannak konferenciák, találkozók, programok, megveregetjük egymás vállát és gratulálunk egymásnak a kiváló eredményekhez, de hogyha végén nincsenek pozitív, eh, eh, nincs végén pozitív output, akkor egyszerűen csak elfelejtjük ezt az évet, és tovább lépünk a következőre. Eh, fontosnak tartjuk a follow-upot, fontosnak tartom azt, hogy már előre határozzuk meg, hogy mit szeretnénk elérni mi, le, mi tenne bennünket elégedetté? Felmerült itt a horizontális antidiszkriminációs irányelv, a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Ez persze vonatkozik az idősekre is, és fontosnak tartjuk azt, hogy e, az ezzel kapcsolatos blokkot feloldja a tanács. Ez az irányelv éppen blokkád alatt van a tanácsban, nagyon fontos lenne ebben előrelépni a tanács, a különböző tagállamok szerepére, feladata, szerepére van itt szükség, és az ő feladatuk ennek a blokádnak a megszüntetése. Azt gondolom, hogy biztosítanunk kell emellett, hogy az NGO-k is részt vegyenek ebben az európai évben. Ezek a pozitív eredmények valóban pozitív eredmények legyenek. És remélem, hogy jogos várakozásokkal tekintettünk az év vége elé, és valóban eredményekre visszük, eredményre visszük ezt az évet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy most nehéz lenne mindenfajta módosítási kérelmet egymás után végignézni, ráadásul nem is mindenki van már itt de a kulcsfontosságú témákat szeretném összefoglalni, amelyek feltűntek számomra. Örülök annak, hogy mindannyian egyetértünk amba, hogy a 2012 aktív öregedés éve ez túlságosan rövid. Tehát egy sokkal nagyobb megközelítést szeretnék, egy szélesebb körül megközelítést, minden frakció ezt szeretné. Egy generációkon átívelő szolidaritást szeretnék ebbe belevenni, és hogyha az árnyékjelentéstevők és én ezt illetően találkozunk, akkor valószínűleg sikerül majd kompromisszumot elérnünk. De miért tettem hosszabbá a címet? Lehet ezt alcímnek is tekinteni, de a kérdés, amit mindenki felvetett, mindig arra utalt, hogy méltósa teljesen kell és lehet élni időskorban is, és a társadalomnak azon kell lenni, hogy ez megvalósuljon, és a méltóság eh, attól is függ, hogy legyen jövedelem, amiben meg lehet élni, ezen kívül itt van még a tapasztalat is, eh, amit eh, már megszereztek, ezért illesztettem bele a méltóság szót, ezen kívül a vitalitás szót, ezt különböző módon lehet fordítani, értelmezni. Ezt kell megnézni, hogy hogyan, hogyan valósítjuk meg. Tehát aktívan, méltóság teljesen kell élni időskorban, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen fajta lehetőséget tudunk erre kínálni. De nagyon fontos számomra azt is, hogy kifejezzük a generációk közötti szolidaritást. Tehát 2012-ben nem csak arról van szó, hogy az idősebbekre koncentrálnunk, és a Silver Generation kifejezéssel illetjük őket, hiszen sokat tanulhatunk tőlük, de úgy vélem, hogy a társadalomban ez nagyon fontos, és ezért van szükség erre a címre, hogy egy ilyen fajta vita alakuljon ki erről. Remélem, hogy sikerül a kollégákkal majd egy, egy álláspontot találunk, és remélem, nem lesz 416 módosítás, nem lesz annyi módosító, mint a nyugdíjak kapcsán. A kérdés Kiki Mozza tento, äh, äh, für diesen Hinweis. Köszönöm a kollégának ezt a hozzászólást, amit mondott az aktív öregedéssel kapcsolatban tette. Igazából már ez az aktív öregedés már a születés prenatától kezdve megindul, és eh, én ezt az elképzelést figyelembe veszem. Lehet, hogy előről kell ezt eh, kezdenünk, a legelőre kell kezdenünk, tehát a gondoskodás, rugalmasság, ezek mind nagyon fontosak, és ezeket figyelembe fogom venni. Foglalkozni fogok az egészségügyi ellátással is, hiszen ez minden generációt illet a születéstől a halálig. Ez az a életív, amelyet szeretném bemutatni az európai évvel is. A három pillér és a nyugdíj kérdése Háki asszony, ez egy hosszas vita, hogy ezt hogyan definiáljuk, hát erről beszélnünk majd kell. Az, amit mondott, hogy vonjuk be az NGO-kat is, én ezt figyelme veszem. Meg kell hívni a civil szervezetek képviselőjét és az európai évre, ez egy jó ötlet. Ahogy mondtam, a címmel kezdődik minden, és köszönöm szépen a jelenlevők támogatását, és egészen a helyi szintű történő végrehajtással végződik. Tehát minden az alapokon dől el. És csatlakoznék önhöz, elnökasszony, azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy négy ö, konferenciát szervezünk itt Brüsszelben vagy más fővárosban. Teljes mértékben egyetetek önnel, hiszen mert ez csak egyfajta show lesz egy európai év számára igazából tudatosságra van szükség, érzékenyé kell tenni az embereket, és lehet, hogy ezzel kapcsolatban módosítást benyújthatunk, lehet, hogy javasolni lehetne minden európai év számára azt, hogy hogyan lehetne megnézni a hatékonyságát az évnek, hogy megnézzük, hogy milyen eredményei lettek ennek, hogy mi történt a PR-rel, a konferenciákkal, miket eredményeztek ezek elgondolkodhatunk önnel ezen, hogy egyfajta monitorozást hogyan tudnánk létrehozni, hogyan tudnánk ezt később jobban csinálni a többi európai év esetében. Tehát már nagyon várom a további vitákat, és köszönöm szépen. Uh, thank you very much. And... Köszönöm. A módosítások benyújtásának határ, határideje február 11, és március 16-án szavazunk a szakbizottságban, és májusban kerül a plenárisra a téma lendületben az ifjúság. Uh, sorry, deadline for amendments is 9th of February. El, elnézést, február 9-én van a módosítása benyújtásának határideje 12 órakor. Következik tehát a mozgásban az ifjúság, Steinruck asszony. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, általánosságban véve elmondhatjuk, hogy nagyon fontos, az általános képzés és a szakképzés ahhoz, hogy a fiatalok részt vessenek a munkaerőpiacban, és a mobilitás javítása természetesen nagyon fontos előfeltétele a gazdasági sikernek Európa szempontjából. A legfontosabb cél az, hogy növeljük a fiatalok arányát a foglalkoztatottságban, leépítsük, csökkentsük a fiatalok munkanélküliségét, és ami nagyon fontos, egyetlen egy fiatalt sem szabad kizárnunk ebből. A bizottság javaslata, mozgásban az ifjúság, nagyon fontos, hogy elérjük az Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzéseit. A bizottság 28 nagyon fontos ö, olyan tevékenységet jelölt meg, amelyek az általános és szakképzés javítását célozzák meg. Nem szabad megengednünk azt, hogy itt csak különböző már meglévő programokat összegezzünk. Nagyon sok jó elem létezik már, de nagyon fontos, hogy ezek csak, ne csak üres szavak legyenek, és ne csak szándéknyilatkozatokról legyen szó. A bizottság jelentéséből hiányzik néhány dolog véleményem szerint. Itt például a pénzügyi támogatásról is szó esik, főként a mobilitás szempontjából, illetve a szakképzés és a különböző gyakorlati képzések minőségére való utalás hiányzik ebből. Emellett különösen támogatni kell a hátrányos helyzetű fiatalokat, akik például bevándorló családokból származnak, vagy hátrányos szociális helyzetűek. Ez is hiányzik a jelentésből. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiacra való belépés ne úgy érjük el, hogy a különböző normákat csökkentjük. Itt a szakbizottságban is többször vitatkoztunk már arról, hogy minimális normákat kell meghatározni a szakképzés számára, valamint a gyakornoki képzés számára. Számomra fontos, hogy az embereket felkészítsük a jövő és a jelen technológiai kihívásaira is. A képzés ezen a téren nagyon fontos. Azt hiszem, hogy az ILO is világosan megmutatta, hogy nem a bérek mértéke vagy a szociális biztonsági rendszerek okolhatóak azért, hogy a fiatalok körében olyan sok a munkanélküli. Számomra ez nagyon fontos, hiszen itt ez nem folytatódhat a jövőben. Ellenőrizhető célokat kell meghatároznunk, a mobilitás csak is önkéntességen alapulhat. A fiatalok egy olyan fázisban, szakaszában vannak az életüknek, amikor elvárjuk tőlük, hogy gyermeket is vállaljanak. Éppen ezért a mobilitás önkéntes, és összeegyeztethetőnek kell lennie a magánélettel, a családi élettel és Emellett nyilvánvalóan egyensúlyt kell teremtenünk egyrészt a munkaerőpiacra való belépés és a családi élet között is. Kifutottunk már egy kicsit az időből, ezért rövidebb leszek, mint ahogyan terveztem az iskolai és szakképzés minőségét is tematizálnunk kell, ugyanígy a szakmai továbbképzés kérdését és a gyakornoki helyek kérdését is meg kell néznünk. Megpróbáltam néhány kulcsfontosságú pontot meghatározni, és ezzel kikövezni az utat további módosítók felé, nem volt elegendő számomra a keret ahhoz, hogy minden javaslatomat előterjesszem. Magam is úgy tervezem, hogy további módosítókat nyújtok majd be a témával kapcsolatosan. Azt hiszem, nem lesznek nagyobb nézeteltérések a kérdéskörben, és már nagyon várom a gyümölcsözés jó együttműködést mindenkivel itt a szakbizottságon belül, és remélem, hogy sikerül megfelelő jelentést kidolgozunk együttesen. Köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Gutier. Köszönöm szépen. Gutier Párjáti úr következik. Muchas gracias. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a mozgalom nagyon fontos, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a fiatalok munkanélküliségének leküzdéséhez, és ez volt a spanyol elnökség prioritása, és a belga és a magyar elnökség is sokat foglalkozik ezzel. Én úgy gondolom, hogy ezzel a témával rákerülhetnek a fiatalok az Európai Unió politikai napirendjére is, hiszen nagyon fontos az, hogy felépíthessük Európa jövőjét. Nagyon nehézek a körülmények most, ezért segíteni kell a fiataloknak abban, hogy egy a teljes jövőt tudjanak maguknak biztosítani, hiszen óriási problémák vannak a fiatalokat, illetően a munkaerőpiacon, és a jelentésben is benne van az, hogy oktatási deficitek kihatnak a munkanélküliségi rátákra. Azt is láthatjuk, hogy eh, a fiatalok egy közös nevezővel illethetőek, nagyon nehezen tudnak áttérni az oktatási rendszerből a munka világába, és eh, nagyon magas eh, a határozott idejéről szerződések aránya a fiatalok körében, és nagyon nehéz a fiatalok számára azt, hogy egy határozott szerződésből határozott idei szerződést kapjanak. Gyakran nem sikerül a munkát és a tanulást sem összeegyeztetniük. Ezért teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit a jelentés készítője elmondott, vagyis azzal, hogy ha a fiatalok jogait csökkentjük, az nem fog ahhoz vezetni, hogy nő, nőni fog a, a munkahelyek száma. Az elmúlt 15 évben sem sikerült ez. Egy olyan politikát folytattunk, amely megbukott, nem sikerült több munkahelyhez jutatni, vagy könnyebben munkahelyhez jutatni a fiatalokat. Ahogy mondtam, azt is láthattuk, hogy a fiatalok munkanélkülisége sokkal magasabb volt, mint az általános munkanélküliség, közel a kétszerese volt az. 5 millió tehető a munkanélküli fiatalok száma, és ezért mindenképpen nagyon ambiciózus, egyszerű célt kell kitűznünk, ez pedig az oktatás, mobilizáció és az alacsony bürokratikus terhek, hiszen az európai gazdaság megváltoztatta a termelési modelljeit, sokkal minőségébb munkahelyekre van szükség, tehát tapasztalatokra van szükség, és nagyon sok munka, olyan munkahely van, ahol magas a képzettségi szint, amit megkövetelnek, és ezek az adatok egyetemű teszik azt, hogy mennyire fontos a mi stratégiánk. Az iskola elhagyását is csökkentenünk kell. Vannak, akik túl korán elhagyják a közép vagy felső ö, oktatást. Itt mindenképpen jobb tapasztalatcserére van szükség a bizottság és a tagállamok között. Lenne néhány konkrét javaslatom is, azért, mert úgy vélem, hogy ha átfogó szociális jogokat rögzítjük a munkaszerződésekben, akkor nagyon fontos az, hogy egy közös nevezőt határozzunk meg, vagyis azt, hogy mik az alapvető szociális jog a fiatalok számára, például legyen egyfajta minimális gyakorlati képzés. Itt, ahogy mondtam, a tagállamok között ki kellene cserélni a lehető legjobb gyakorlatokat. Pontosan a fiatalok foglalkoztatása kapcsán a szociális alapból kell biztosítani a, az összegeket. És ezen kívül az Európai Beruházási Bank nagyon fontos beruházó lehet, főleg a fiatalok kapcsán, de nagyobb struktúrális alapok reformák kapcsán is. Tehát, ahogy mondtam, összességében egyetértek az állásolással, amit javasoltak, és remélem, hogy sikerül majd a végső jelentéshez is sokat hozzászólnunk. Ez nagyon fontos jelentés a fiatalokat illetően, be kell látni azt, hogy az is nagyon fontos, hogy ez nagyon fontos az EU jövője szempontjából is. Köszönöm szépen, Bogur következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Steinrück asszonynak a véleményéért. Nagyon fontos hozzájárulás ez Egyetértek az előttem szólókkal a problémák tekintetében. Nagyon fontos az ifjúság Európa számára, és a magas ifjús, fiatalok közötti magas munkanélküliség gyakorlatilag katasztrófa. És mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt megváltoztassuk. Nem engedhetjük, hogy ez így folytatódjon. Azt hiszem, hogy a jelentés, illetve a vélemény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megoldást találjunk. Vannak itt bizonyos nehézségek. Például az 50-es cikk a házszabály szerint mi társult bizottság vagyunk, aztán a hatáskör kérdése, az illetékesség kérdése. Ez mind oktatási, mind munkaerőpiaci kérdés, az ifjúság lendület, lendületben az ifjúság kérdése, és ezek nagyrészt tagállami hatáskörbe tartozik. Az egyes pontokkal kapcsolatban csak néhány megértésem lenne, mert már nincsen túl sok időnk. Azt hiszem, hogy a kettes cikkben ugye itt a ö, korlátozás alá nem tartozó szociális jogokról van szó a szerző, munkaszerződésekkel kapcsolatban, a határozatlan idejű, illetve határozott idejű szerződésekkel kapcsolatban. Ez tagállami kérdéskör. Ezek az indikátorok, ezek a kezdeményezések, a célcsoporttal kapcsolatos kezdeményezések, Nos, egy kicsit aggódom amiatt, hogy újabb adatbankokat, statisztikákat hozunk létre, és attól tartok, hogy túlságosan a statisztikákra alapozzuk a politikai döntéseket. Különböző álláspontok, vélemények merülnek fel, ezzel kapcsolatban is megvan az én álláspontom. Aztán a kvalifikációk, a képesítések, ezeknek az elismerése. Ez megint csak probléma lehet. Megállapítottuk ezzel kapcsolatban, hogy nagy akadályokba ütközik a képesítések elismerése tagállamokon belül is, és tagállamok között is, úgyhogy európai szintű normákat elérni nehéz lesz. Aztán a fiatalok számára az államilag támogatott munka lehetőségek, illetve programok, ez sok tagállamban létezik már, a legjobb gyakorlatok modellje alapján ezt eh, meg lehetne nézni, ki lehetne cserélni a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban. Ami a határozott idejű szerződéseket illeti, hadd mondjam el, hogy ez számomra nagyon fontos eh, téma, ez itt már említésre került, a fiatalok gyakran nem kapnak valódi lehetőséget, esélyt, egyik határozott idejű szerződésből mennek a másik felé, nem igazán lehet így megfelelő tapasztalatot felépíteni. A bizottság javaslata a határozatlan idejű szerződésekre vonatkozó adókedvezményekre C adókedvezményekre épít, de nem igazán tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni, mert az adópolitika és tagállami kompetencia. Még egy dolog, amit említenünk kell, a munkaerőpiaci igazgatás, a valódi működő igazgatás. Nemrégiben láttam egy statisztikát, az egyes tagállamokban öt, fiatalok 5-10 százaléka kap munkahelyet a munka közvetítő ügynökségeken keresztül. Hát szerintem itt nagyobb erőfeszítéseket kellene tennünk, a nagyobb szerepet kellene vállalniuk ezeknek a szervezeteknek. Köszönöm az együttműködés, nagyon fontos ez a vélemény, és biztos vagyok benne, hogy értékes lesz ez az anyag. Köszönöm. Köszönöm, Harkin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a jelentéstevőnek a véleményt. Nadja Hirsch árnyék jelentéstevőnk egy másik szakbizottságban kell, kell, hogy megjelenjen, úgyhogy az ő nevében tennék néhány megjegyzést. A fiatalok mobilitása fontos számára. Személy szerint én látom, hogy a négyes bekezdésben odaírta, hogy a fiatalok mobilitása munka célból ezt jónak tartom, mert gyakran, amikor a mobilitásról beszélünk, ez olyan, hogyha öncélú mobilitásról beszélnünk, e, nem csak képzési, hanem munkavállalási mobilitás is létezik. Ez fontos, hogy ezt kiemeltük. Az emellett az első munkahely kezdeményezést is támogatja, és azt is, hogy csökkentsük az iskola elhagyók számát, korai iskola elhagyók számát. A kettes bekezdést megemlített az, az előző hozzászóló is, a szociális jogok korlátozásával kapcsolatban ez akár jogi kérdés is lehet viszont figyelnünk kell arra, hogy ez ne akadályozza meg azt, hogy a fiatalok az első munkahelyükön megkezdhessék a munkát. Az én személyes megjegyzéseim a következők. Egyetértek a hármas bekezdéssel, amelyben az hangzik el, hogy monitorozni kell a végrehajtás során az előrelépést, és világos indikátorokkal kell ezt mérni. A parlamentnek egyértelmű szerepe van ezen a területen, hasznosnak tartom ezt a mi eh, szempontunkból, és hogy az EU 2020-as stratégia és a kulcsfontosságú célkitűzések elérésre kerüljenek. Emellett eh, én tudom, hogy ez a vélemény az európai oktatás és képzés keretét kívánja javítani, illetve ennek keretében valósul meg. Fontosnak tartom, hogy az oktatást összekapcsoljuk a munkahely igényekkel. Nem szabad ignorálni a makrogazdasági helyzetet, nem lehet vákumban cselekedni. Ezzel kapcsolatban néhány módosítással ki lehetne egészíteni a véleményt, hogy biztosítsuk azt, hogy ne vákumban cselekedjünk. A tízes bekezdésben teljesen egyetértek a jelentéstevővel, a vélemény készítőivel. Egy európai minőségi keretre van szükség a gyakornoki programokkal kapcsolatban, ez csak hasznunkra válna. Köszönöm. Köszönöm szépen, Visszatom a szót a véleménykészítőjének az összefoglaláshoz. Ja, zunächst mal Először is nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat és a javaslatokat. Valóban eh, itt van egy elveszett nemzedék, sokan közülük eh, most eh, jól hasznosulnának a munkaerőpiacon. Németországban nem csak suttogjuk, hogy valóban van egy elveszett nemzedék, hanem nyíltan ki is mondjuk. Bach úr, önnek volt néhány kérdése a második bekezdése kapcsolatosan. Valóban úgy van, hogy már vannak erőfeszítések arra vonatkozóan, hogy a munka körülményeket, az ottani normákat csökkentik, hogy be lehessen vonni a fiatalabbakat a munkaerőpiacba. Németországban már volt tapasztalatunk az idősebbekkel kapcsolatban az ilyen kezdeményezések terén, de ezek sikertelenek voltak, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy az ILO kimondta, hogy itt nincs összefüggés. Ami az indikátorokat illeti, és Hárkin asszony hozzászólását, egy versenyre van szükség, és összehasonlításra csak konkrét célokkal sikerül előre lépést elérnünk. Az elmúlt években nagyon sok volt az üres szó, az üres ígéret. Ami a különböző szakképesítések elismerését illeti, Németországban sokat beszélünk erről a témáról. Tegnap egy német újságban azt olvastam, hogy még a német kancellár is sikra akar szállni azért, hogy Európán belül, 12 hónapon belül legkésőbb elismerjék a különböző képesítéseket. Hogyha Európán belül mobilitást szeretnénk látni, akkor ezen a téren nagy javulást kell elérni. 12 hónap nagyon sok, ezt gyorsabban végre kell hajtani. Az európai tagállamokban nagyon nagyok a különbözőségek, vannak nagyon jó példák. Azt hiszem, hogy a 10% az átlag, az iskola, iskolából való átmenet a munkaerőpiac felé Nos, a kolléga, akinek még hosszabb a neve, mint az enyém, a bürokrácia leépítését is említette, talán később majd beszélhetünk arról, hogy ön konkrétan mit ért a bürokratikus akadályok leépítése alatt. Ez egy nagyon hangzatos fogalom, de mi húzódik meg mögötte és hogyan valósítható ez meg? Egyébként Bach úrhoz intézni még a következőket. Úgy látom, hogy a Kulturális Szakbizottsággal nagyon sok az átfedés, talán sikerül majd közös megoldásokat találni. Köszönöm. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje február 11-e. A módosítókat majd március 11-én fogjuk megtárgyalni. A bizottságban 16-án fogjuk ezt elfogadni márciusban, és plenárisban majd májusba kerül ez napirendre. A következő napirendi pontunk innovációs unió témája, és Eszerája asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az innovációs, Innovációs Unió a 2020-as stratégia egyik kiemelt kezdeményezése, és a cél az az, hogy biztosítjuk azt, hogy az innovatív elképzeléseket át lehet formálni termékek és szolgáltatások, amelyek majd munkahelyeket generálnak. Nagyon fontos az innováció, de főként most a pénzügyi válság közepette. Számos kérdés van, amelyet e, e kérdéskörbe bevonhatunk az Innovációs Unióba, de arra kell koncentrálnunk itt a szabadságban, amelyek a foglalkoztáshoz és szociális ügyekhez kötődnek. A az innováció kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági jólét tekintetében és a különböző kihívások leküzdésében. Az innovációkat arra kell használni, hogy leküzdjük a nagy európai kihívásokat, mint például a demográfiai kihívásokat, vagy a szociális és egészségügyi problémákat. Ezért úgy vélem, hogy hangsúlyozni kell a magán és az állam együttműködésének fontosságát, például az aktív öregedés elérésében, és sokkal gyorsabban kell részt, létrehozni ezeket az együttműködéseket. Sokkal több fajta együttműködésre van szükség, és szeretném, hogyha a bizottság több ilyet beindítana. Az innovációk által az, európai, az innovációk az Európai Szociális Alap programjainak részévé is válhatnának. A társadalmainkban egészen, egész életen át tartó tanulásra van szükség, illetve megfelelő oktatásra, képzésre minden ö, életkorban. Az olyan szektorokra kell koncentrálni, amelyek a legtöbbet kínálhatják az EU ö, IT ö, szektora 700 milliárd eurós eh, hasznot hozott, és ez nagymértékben elősegíti az Európai Unió termelékenységét. EU, az EU kapacitása a információs technológia kapcsán tehát nagyon fontos, és eh, hogyha az open source módszereket támogatjuk, akkor lehetővé tesszük a KKV-k. These development processes ha nyílt forráskódokat támogatjuk, akkor ezzel nagyon sok új lehetőséget kínálhatunk. Az utolsó kérdés, amelyet szeretnék felvetni, az az, az, az hogy az új innovációs politikát jobban kell harmonizálni, és jobb hozzájutást, kevesebb bürokráciát kell elérni, de jobban kell koncentrálni is. Ehhez európai kutatási térséget kell létrehozni, és a kutatóknak segíteni kell abban, hogy szabadon mozoghassanak egyik országból a másikba, anélkül bármilyen akadály lenne előttük. Ezen kívül előtte be kell helyeznünk a tőkebefektetéseket az olyan ágakban, amelyeknek a legnagyobb a növekedési potenciája. És mindezek után nagyon szívesen szeretném meghallgatni az önök véleményét. Uh, thank you. Uh, and the person who got on the list is Edith Estrella. Edith Estrella következik. Estrella, a szó. Obrigada, senhora presidente. Também gostaria... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani, és hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos ez a téma. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját Az innováció természetesen az alapja az EU 2020-as stratégiájának. Hatalmas potenciál merül itt fel a munkahelyteremtés területén. Az innovációval például a demográfiai problémákat is meg lehet oldani, vagy meg lehet közelíteni, az egészséget javítani, a klímaváltozás ellen harcolni, az energiapolitikát hatékonyabbá tenni. Az innováció lehetővé teszi azt, hogy a megújuló energiákat olcsóbban rendelkezésre bocsáthassuk. Munkahelyeket teremt. Intelligens növekedés, tartós növekedés valósul meg ennek köszönhetően, ahogy ez szerepel az Európa 2020-as stratégiában is. Az Európai Bizottság adatokat állított rendelkezésre. Több mint 20 millió munkahelyet, munkahely teremtését teszi ez lehetővé, és további 800 milliárd eurónak a megtermelésére lesz lehetőség a GDP 3%-át évente eh, K plusz F be kívánja fektetni az Európai Unió 2020-ig. Az Európai Uniónak emellett további egy millió munkahelyre van szüksége a kutatásban. Arra gondolok, hogy több nőt kell a frontra küldeni, főleg a kutatás frontjára. Nagyon fontos az együttműködést javítani. Már létezik ez az együttműködés az egyetemek és a munkaadók között. Erre, ennek a javítására van szükség ahhoz, hogy jobb eredményt érjünk el. Persze, közben beütött a pénzügyi válság, mindenhol megtakarítási intézkedésekre kerül sor. Nagyon fontos, hogy a tagállamok ne csökkentsék a kutatási befektetéseiket, hiszen Európa jövőjéről van itt szó. És a gazdaságunk jövőjéről. Az Európai Tanács ezen a héten foglalkozik ezzel a kérdéssel, és e- itt főleg az energia és innováció témája merül föl ezt még egyszer hangsúlyozza a téma aktualitását és fontosságát. A jelentést csak támogatni tudom, és néhány apró módosításom lesz majd. Köszönöm, szeretne még valaki hozzászólni, nem? Egy kérdés merült fel a hatos bekezdéssel kapcsolatban azt javasolja, hogy a határon átnyúló közös állami projektekkel kellene támogatni az, a, befe, a, az innovációt. Ezt hogyan képzeli el a jelentéstevő erről, hogyha szólna néhány szót? Ez hogy működne a gyakorlatban? Eszeje asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket. Ami az asszony kérdését illeti, hogy az innovációt közös, határon átnyúló állami támogatásokkal kell erősíteni. Az ötös bekezdésben, és kifejtem ezt, közös európai kutatási területet kellene létrehozni, és ami ezen közfinanszírozású projekteket illeti, ezek ezen cím alatt kellene, hogy megjelenjenek. Közös határon átnyúló projektekről van itt szó. Szeretne még valaki kérdezni? A módosítások benyújtásának határideje február 11 március 15-én a vitán, vita, 16-án a szavazás a szakbizottságban, április 12-én ittre és a plenárisra valószínűleg májusban kerül a szöveg. A következő napirendi pont kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése Jean Lambert -esé. Sajnos Jean Lambert nem tud itt lenni, A Libében van egy jelentése most éppen, úgyhogy engem kért meg, hogy helyettesítsem. Lesz néhány megjegyzésem, és aztán meghallgatom az önök megjegyzéseit, és eljutatom őhoz. Először is azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a cím ellenére ez a vita nem a nukleáris energiáról szól, nem arról szól, hogy egyetértünk-e a nukleáris energia alkalmazásával, vagy nem. Aki látja, hogy radioaktív, jelentés, radioaktív témáról szól a jelentés, és zöld jelentéstevő van, annak már rögtön előítéletei lehetnek. Nem ilyen témáról van szó, hanem munkahelybiztonságról. Van néhány pont, amelyeket, amelyeket szeretnék kiemelni. Először is Jill Lambert úgy gondolja, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés, főleg a 153-as cikk jobb jogalap lenne, mint hiszen a munkavállalók biztonsága és az ezzel kapcsolatos konzultáció nagyon fontos. Emellett ki kell terjeszteni a jelentés hatáját, hogy minden radioaktív hulladékkal foglalkozó vagy ezzel kapcsolatban kerülő munkavállaló ebbe belekerüljön. Aztán a radioaktív hulladékok kezelése és fűtőelemek kérdése fel kell, keretében fel kell, hogy merüljön a, a történelmi vagy régebb óta tárolt hulladék kérdése. Aztán a független inspekció és ellenérzés elengedhetetlen, hiszen az emberi mulasztás halálos következményekkel is járhat. Emellett minden munkavállalónak meg kell értenie, hogy milyen kockázatot kezel, és erről tájékoztatást kell kapnia. Az is fontos, hogy minden alvállalkozónak szigorú oktatási és tájékoztatási feltételeknek kell megfelelnie. A vélemény készítője ilyen értelemben nyújtott be módosító javaslatokat a munkakörülményekkel kapcsolatban. Nagyon fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy nem a nukleáris, nem az atomenergiáról van szó, eh, hiszen erről nem. A Szociális Bizottságban eh, vitáznánk. Egyszerűen a feladatunk az, hogy akik, biztosítsuk azt, hogy akik radioaktív hulladékot kezelnek, azoknak a, eh, azoknak a védelme megvalósuljon, és ez kihatással legyen, vagy ez érvényes legyen mindenkire, aki kapcsolatba kerül radioaktív hulladékkal. Köszönöm. Elnök. Tessék, megadom a szót a képviselőknek. Ja, nach erster Durchsicht. Köszönöm szépen. Az első áttekintés után Jean Lambert jelentése eléggé széles körben meg van fogalmazva. Én gondolom, hogy ki kellene terjeszteni a jogi kötelezettséget, és a 31. cikkére, cikkével az alapvető jogokkal teljenek, illetve a e, ILO e, megállapodásnak is, a 115-ös cikkével. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy ez megtörténjen, és meg kell említenem azt is, hogy a módosítókkal kapcsolatban, amit Jill Lambert eh, benyújtott, sok évben meg kell említenünk a védelmet, illetve hogyan kell ezt megszervezni, a eh, sugárzásmérést eh, illetően. A 34-es cikket, módosítást én úgy értelmezem, mint a betegségek elismerését, illetve a foglalkozásköri betegségek elismerését és ehhez kapcsolódó kárpótások elismerését a megfelelő ellenőrzéseket illetően, amelyeket független hatóságok végeznének, ezeket is megemlített, ezeket sem említették meg, viszont nincsenek megfelelő szankciók a szabálysértések esetében. Összességében szerintem fontos az, hogy találkozunk azok a kollégákkal, akik ebben a témában Tehát Nem arról van szó, hogy igent vagy nemet mondjunk az atomenergiára, hanem arról van szó, hogy azok számára, akik ilyenfajta anyagokkal kerülnek kapcsolatba, azok számára biztonságot tudjunk létrehozni. Elnök, köszönöm szépen, Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, én is köszönöm Jean Lambert munkáját, még akkor is, hogyha ma nincs itt, nem tud itt lenni jól ismert okokból. Valóban igaz, hogy a zöld párt tagja, amely atomenergia kapcsán nem teljesen gyakran bírálja az atomenergiát, de a jelentéstevő ezt, ezzel nem él vissza. Valóban az emberek védelme áll a munkája középpontjában, azon emberek védelme, akik a különböző elhasznált fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal dolgoznak. Ami a hatályt, illetve azt illeti, hogy mit kellene konkrétan tenni, úgy gondolom sok mindenben igaza van. Néhány megjegyzésem nyilvánvalóan lesz, de számomra részben a kérdés az, hogy vannak a már túl részletes előírások arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknak és a vállalatoknak mit kell betartaniuk? Mindig kérdéses, hogy hogyan lehet mindezt ellenőrizni. Nyilván az ellenőrzés és a megvalósítás nélkül az egésznek nincsen értelme. Összességében azonban úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett a kolléganő, hiszen valóban megvilágítja a munkavállalók érdekeit, azok egészségének védelmét helyezi a középpontba, és azt veszi figyelembe mindenek előtt, hogy munkajogi szempontból mi a fontos. Eszelje asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy kérdésem van, ez a vélemény a munkahelyi biztonsághoz kötődik, ez nagyon fontos. Egy kérdésem van, a radioaktív hulladék, illetve a használt fűtőelemek, itt ennek kapcsán a, most nem tudom, hogy itt a áruk szabad mozgása ugyanígy engedélyezette itt. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen ezeket az úgynevezett árukat egyik államból, tagállamból a másik tagállamba szállítjuk az Európai Unió területén belül. Elnök, mielőtt a bizottságot megkérdeznénk, szeretnék néhány megjegyzést tenni jó magam, és szerintem nagyon fontos ez a téma a 7-es és a 12-es módosítást illetően, amelyek azzal foglalkoznak, hogy meg kell védeni a munkavállalókat a tevékenységtől függetlenül. A kérdés az az, hogy ez mit jelent pontosan, mert lesznek különböző ö, olyan esetek, amikor ö, rádióaktív hulladékot szállítanak, lesznek bizonyos fajta védelmi intézkedések, de kérdés az, hogy hogyan, hogyan lehet sokkal nagyobb szabályokat, sokkal jobb szabályokat, iránymutatásokat elérni. Tehát szeretnék néhány magyarázatot a 7-es és 12-es cikket, illetően Silden urat kérjük meg, hogy szóljon hozzá a bizottság részéről. Jó reggelt kívánok mindenki számára, és köszönöm szépen ezt a fajta erőfeszítést, amelyet megtettek ezen téma kapcsán, de engedjék meg, hogy néhány magyarázattal szolgálják a bizottság részéről. Meg vagyunk arról győződve a bizottság részéről, hogy az Euratom szerződés a lehető legjobb alap, és ez megfelelően lefedi a munkavállalók védelmét a 13-as cikkben, és van másodlagos jogalkotás is, amely a munkavállalók, illetve a nagyobb nyilvánosság védelmével foglalkozik, és akkor a szekunder jogalkotással foglalkozunk, a másodlagos jogszabályokkal foglalkozunk, akkor ezek az alapvető biztonsági standardok. Ezek foglalkoznak számos fejezetben a munkavállalókkal, a, az ővédelmükkel, védelmükkel. Ugyanitt szó van az oktatásról, a dózis határokról is. Tehát nem szeretnék megkértőzni a már meglévő jogszabályokat, hiszen már vannak alapvető biztonsági standardok. Van még egy plusz pont, ahogy önök is tudják, van már egy irányelv a nukleáris biztonsággal kapcsolatban, mert 2009-ben fogadtunk el, és ugyanitt, ugyanaz a jogalap, az Euratom szerződés 31 és 32-es cikke, és egyfajta szimmetriára van szükség a két irányelv között. Úgy véljük, hogy az Euratom szerződés a megfelelő jogi alap, bírósági döntés is volt erről, hogyha van egy fő téma, nem lehet két jogalap, egyet kell választani, és az Euratom az egyik. Az Euratom szabályozása már megfelelően lefedi a munkavállalók biztonságát, és mi szeretnénk, hogyha ezt önnek is megnéznék az alapvető biztonság kérdésében és megnéznék azt, hogy az önök pontjait ez lefedi. E, a további vitákat várjuk e, ezzel kapcsolatban, és köszönjük szépen. Elnök, köszönöm szépen, és így meg vissza is adjuk a szót Cornelissen asszonynak, hogy összefoglalja. Igen, ez nagyon sok kérdést e, felvetett, és biztos vagyok abban, hogy Jean Lambert erre tudja a választ, és úgy vélem, hogy e, ő örömmel fogja majd a javaslataikat belevenni a jelentésébe, és örömmel fogja fogadni a vitát a bizottsággal, amelyet majd az jogi alapról folytatnak. Köszönöm szépen! El is értünk a délelőtti napi rendünk végére. Azt, arról döntöttem, hogy háromkor fogunk kezdeni délután pontban. Köszönöm.